to avoid the criticism of Sir Robert, Nehogy Sir Robert Atkins megvádoljon minket, rögtön dolgozni kezdünk, el is kezdjük a munkát, csak 10 perces késésben vagyunk, próbáljuk ezt ledolgozni, nézzük az első munk- rendi pontunkat a mai délutánra. Tanács ajánlás, illetve bizottságnak és a, az bizot, a tanács az bizottság az EKH-hez intézett ajánlásról van szó, az EU-Kanada közötti stratégiai partnerségi megállapodásról szóló tárgyalásokról. Jéglasszonyt kérném fel, hogy mutassa be ezt a jelentést. Tessék, Jéglasszony! Vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák, árnyékelőadó kollégák, Üdvözlöm azokat a munkatársakat is, akik sokat dolgoztak az ügyen, és most szükség is lesz az ő segítségükre. Eddig nagyon jó volt az együttműködésem az árnyék előadókkal és a kanadai delegáció tagjaival is, ugye ott én alelnök vagyok. Az ő segítségükkel írtam ezt a jelentést és ezen köszönet nyilvánításon túl a titkárságnak is szeretném kifejezni hálámat, és a külügyi szolgálatnak a segítségért, támogatásért is hálás vagyok. A külügyi szolgálattal kiváló volt az együttműködésünk idáig, és Azt remélem, hogy ebből végül is majd kijön egy jó eredmény. Kanadi az egyik vezető ipari állam a világban, az Európai Unió és a tagállamok számára font is, fontos szövetséges politikai, gazdasági értelemben egyaránt. A stratégiailag fontos kapcsolatok az Unió és Kanada között úgy alakulnak, hogy most modern jogi keretet szeretnénk adni ezeknek, és stratégiai partnerségi megállapodást kívánunk kötni egymással. Ehhez egy alap megállapodásra van szükség. 76-ban írták alá ezt a megállapodást a felek, tehát nem a semmiből kezdődött ez a kapcsolatépítés, hanem arra hivatkozva, arra építve. Meggyőződésem, hogy ez a megállapodás nagyon fontos, abból a szempontból, hogy a két fél lakosságai között intenzívebbé váljanak a kapcsolatok. Ez az SPA megállapodás csak akkor léphet azonban hatályba, ha az Európai Parlament megszavazza azt. Ezért külön prioritás volt számomra, hogy a külügyi bizottság és a plenáris is időben foglalkozzon a kérdéssel, és a lehető legszélesebb körű információ álljon a rendelkezésünkre a döntés meghozatala előtt. Az EU tagállamok szerződéseiből fakadóan is egy úgynevezett közös megközelítést kell alkalmaznunk, az SPA megállapodás ugyanis fölébe helyeződik minden bilaterális megállapodásnak, és ezért a jelentésemben tudatosan, és persze Kanada kérésére is, egy szigorú megközelítést alkalmaztam, ami abban állt, hogy az SPA megállapodást fogják a jövőben, ezen túl minden ipari állammal kötendő megállapodás alapjaként tekinteni, és nekünk itt a parlamentben kell eldöntenünk, hogy hitelességünk megőrzése érdekében mit vállalunk és teljesítünk majd ezekben a szövegekben és alapján. Ebben tehát vannak EU prioritások, vannak fenntartások, ajánlások a tanács felé, hogy az már tartó tárgyalások során mire figyeljenek oda. Tudatosan általános megfogalmazásokat alkalmaztam, mert el akartam kerülni azt, hogy egy kívánságlista, egy karácsonyfa, egy karácsonyi kívánságlista formáját öltse a jelentés, ezáltal is remélem a megállapodás mielőbbi megkötésének megkönnyítését. Van egy pont, amely célzottan szeretnék foglalkozni, ez a vízum megállapodás. Talán tudják, hogy román, bolgár és cseh polgárok számára Kanada továbbra is vízumköteles ország, és ez egy állandó, napirenden levő téma, nem egyszerű kérdés, és két konkrét tárgyalási vitapont van, de az egész megállapodás szempontjából Szerintem ez megoldható, mindenkinek az az érdeke, hogy ez a megállapodás megszülesen, és a parlament többsége is egyébként ezt akarja. Ezt már csak az árnyék előadóimtól is tudom. Ezért kell időben előre ezeket a konfliktus kérdéseket áttárgyalni, hogy időben jó konstruktív javaslatok is születhessenek a megállapodás megszületése érdekében. A módosítók benyújtási határideje szeptember 18, a második eszmecsere október 10-én lesz, az AFET szavazás november 14-én, és valószínűleg a plenárisra decemberben kerül oda a téma. Köszönöm, elnök úr! és kérem az árnyékelő adó társaimat, hogy amit üzenetként, támogatásként, kritikaként nekem el akarnak mondani, azt most mondják el, hogy érdemi és konstruktív vitában tudjuk elfogadni a szöveget. Köszönöm szépen, Montádó úrnak adom meg a szót. Köszönöm. Megpróbálok minél rövidebb lenni. Először is. Ahogy az előadó rámutatott, két párhuzamos megállapodás van, az SPA és a CETA. Mindkettő fontos. Mindkettő fontos, és segíti, hogy az Európai Unió és Kanada közti kapcsolatokra összpontosítsunk. Szeretnék azonban két dologról szólni. Az egyik megjegyzés, ami véleményem szerint nagyon fontos, a következő. Ha megállapodást köt az Európai Unió és Kanada, akkor az összes tagállam az Európai Unióban azonos bánásmódot élvezzen. Ez azt jelenti, hogy a vízum mentesség automatikus megadása a legtöbb ország legtöbb állampolgárjának, Bulgária, Románia és Csehország kivételével. Nos, ez olyan, amit mi mindenképpen át kívánjuk tekinteni. Azt kérem, hogy a pártokon felül, és nemzetek fölötti, tehát minden nemzet támogatásával totális szolidaritással lépjünk fel ebben az ügyben. Ezt a három országot nem szabad jelenlegi helyzetükben hagyni, ha csak nincsen egy olyan egyértelmű világos indikáció, vagy ennél sokkal erősebb ok arra, hogy ezt az anomáliát ne oldjuk fel, mert ez egyértelműen anomália. A második megjegyzésem az arra épül, hogy már a kanadai misszió brüsszeli képviselőjeivel is tárgyaltam a következő kérdésről amikor a demokráciáról, emberi jogokról, jogállamiságról beszélünk, akkor, a, akkor ők azt mondják, mert szerintem fontos a kanadaiak álláspontját is mondani, tehát ők azt mondják, hogy nem helyes Kanada esetében az, hiszen Kanada egy teljes mértékben demokratikus ország, tehát nem, nem helyes, hogy őket úgy kezeljük, mint hogyha nem teljesen kifejlett demokratikus ország lenne. A mi reakciónk mindig is az volt erre, hogy diszkriminatívnak tűnne az, hogyha különböző szöveget alkalmaznánk, megfogalmazást a különböző országok megállapodásaiban természetesen tisztában kell legyünk azzal, és el is ismerjük azt, hogy nem minden ország rende, mutathat fel ugyanolyan demokratikus folyamatot, ugyanolyan szintet a demokráciában, de a kanadai szempontok alapján legalábbis az eddigi beszélgetések, megbeszélések alapján. Tehát a kanadai fél számára, és ezt egyetelművé tették, elfogadhatatlan a jelenlegi megfogalmazás. Úgy értelmezik, hogy ez árnyékot vet a demokratikus kritériumokra. Másrészt pedig saját szempontunk tehát az Európai Parlament képviselőjének szempontja alapján igen nehéz. eltávolodni egy olyan természetes és általános megfogal- normál megfogalmazástól, amelyet általában a partnerségi megállapodásokban alkalmazunk. Tehát nehéz lenne elmondol, elmozdulni kvázi a rituálértól. És Kanadát nem olyan bánásmódban részesíteni, mint amiben más országok részesülnek, ahol adott esetben a demokratikus kritériumok szintje nem ilyen magas. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Montaldo úr. Weber asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék én is mondani az előadónak a munkájáért, erőfeszítéseiért. Ugyanakkor szeretném azt is elmondani, hogy határozottan hiszem hogy az Európai Unió és Kanada közti kapcsolatok mindig is jók voltak, és ezt így, kell, így is kell folytatni. Kanada nem pusztán hagyományos partner az EU számára, hanem egy hatalmas demokrácia hasonló kultúrával, értékekkel, alapelvekkel, és teljesen természetes, hogy így folytassuk ezeket a kapcsolatokat. Néhány megjegyzést azonban elmondanék, elsősorban egy érzékenyebb kérdéssel kapcsolatban, mégpedig azzal, ahogy a kanadai hatóságok még mindig román, bolgár és cseh köztársaságból érkező állampolgárokkal várnak, hogy nekik még mindig vízum kell a kanadai belépéshez, és erre vonatkozóan egy módosító indítványt is szeretnék majd benyújtani. Valószínűleg más kollégákkal való konzultációval összekötve. Amikor a stratégiai partnerséget nézzük egyrészt, ezt a megállapodást, másrészt a gazdasági és kereskedelmi megállapodást, akkor úgy gondolom, egy picit talán többet kellene tegyünk. Az AFET is megtárgyalta a stratégiai partnerségi megállapodást, az INTA tárgyalja a kereskedelmi és gazdaságét. Jogi értelemben És most azt próbálom megérteni, hogy hogyan lehetséges, hogyan elfogadható egy olyan feltételrendszert kialakítani a stratégiai partnerségi megállapodásban, amely a másik megállapodás számára is elfogadható. Ez még számomra nem jogilag nem elfogadható, nem teljes, mind a két megállapodásnak külön kell megállnia, és úgy gondolom, hogy még tisztázni kell a megfogalmazásokat. Erre vonatkozóan szeretnék majd egy módosítót benyújtani. Ami az emberi jogi záradékot és azt a megközelítést illeti, mely szerint a stratégiai partnerségben mit akarunk látni. Nos, ennek alapján úgy gondolom, hogy fontos, hogy önmagunkhoz következetesek legyünk. Nézzük meg az Európai Unió alapelveit, és természetesen támogassuk az EU megközelítését. De legyünk azért tisztességesek, felrek, akkor, amikor azt választjuk meg, hogy milyen megfogalmazással nyújtjuk be ezeket, a, vagy hogyan fogalmazzuk meg ezeket az áradékokat. Persze nem olyan megállapodást akarunk Kanadával, ami nem megfelelő. Többféle, rengeteg megállapodásunk van a világ minden pontján, és nem Kanada az, legalábbis szerintem, ami mondjuk az emberi jogok tiszteletben tartásának terén gondot okozna. Tehát ez is egy olyan módosító, amit beszeretnénk majd nyújtani, azért, hogy óvatosabb legyen az állásfoglalásunk megfogalmazása. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Suisza asszony. Hvala lijepo. Ja želim pozdraviti. Köszönöm szépen. Szeretném először is üdvözölni mindazt a munkát, amelyet eddig fektettünk ebbe a állásfoglalásba. Amivel tulajdonképpen javítani szeretnénk az EU és Kanada közti együttműködést és kapcsolatokat. Új tagként, horvát képviselőként és az EU és Kanada közti kapcsolatok csoportjának tagja, és üdvözlöm ezt a munkát. Nagyon sokan találtak helyet a nap alatt és munkát Kanadában, és ehhez nem kellett vízum számokra. Teljes mértékben tisztában vagyok azokkal a, a gazdagabb országok helyzetével, de mégsem tudok egyetérteni a háponttal. Itt még mindig egyes EU tagállamok vagy egyének számára vízumot akarnak a kanadai belépéshez előírni. Két párhuzamos megállapodás van az SPA és a, a kereskedelmi és gazdasági megállapodás. Úgy gondolom, hogy ezeket össze kellene kapcsolni, harmonizálni. De az is fontos, hogy minden tagállamot azonosan kezeljünk a vízum kérdésben. Nem értek azzal egyet, hogy legyenek első és második sor, vagy kategóriás országok. A plenárison, az Európai Unió plenáris ülésén Strasbourgban már elmondtuk, mindig mindannyian azonos értékeket kell, hogy képviseljünk, ezekre kell, hogy építsünk, és minden országot egyenlően kell, hogy megítéljünk, nem szabad észak-déli, Schengen és Schengenen túli, gazdag és szegények országi különbséget tennünk. A fő értékeink az igazságosság és a demokrácia. Ezért úgy gondolom, hogy ez egy olyan anomália, amit nem fogadhatunk el, a diszkriminációt nem fogadhatjuk el. Tisztában vagyok persze abban, hogy a demokrácia szintje sem azonos minden egyes országunkban, de hát a gazdasági fejlődés sem azonos. De a cél igenis az legyen, hogy a kritériumokat összefésüljük, harmonizáljuk. Ezt kell képviseljük. Köszönöm az előadónak, és támogatom azt a módosítást, hogy Bulgária, Románia és a Cseh köztársaság is kapjon mentességet a vízunkötelezettségről. Köszönöm. Köszönöm én is, Sir Robert. Chairman, I'm coming to this entirely afresh. And... Elnök úr, én nem is tudok mást erről a kérdésről, mint amit a vitákon eddig hallottam. Elnézést, nem eszembe a kollégám neve. Montalto úr, igen, köszönöm. Montalto úr említette a nyelvi problémát, utána erről egy kis okvetést is hallottunk. Először is hadd mondjam el, hogy egyetértek vele, hogyha a kanadai demokrácia példaértékű, akkor is mindenképpen akkor mindenképpen furcsa, hogy semmilyen rugalmasság nincs ebben az egyetértésben. Hogyha csak megfogalmazásbeli problémáról van szó, és ez gondot jelent a kanadaiak számára, hát akkor nyilván rugalmasan a nem megfelelő szót, szókapcsolatot, mondatot ki lehetne javítani, és úgy kéne ezt megváltoztatni, hogy ez elfogadható legyen a kanadaiak számára. Mi itt a gond? Elnök, Péter Leul. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is, és... én, én is e- támogatom azt, amit elhangzott. A Japán-EU közötti keretegyezményt támogatom én is. És való igaz, hogy itt hasonló dolgok merülnek föl, mint ott hasonlók merülnek föl, mint amit az imént említett Weber asszony. Nos, szeretném, hogyha Weber asszony beterjesztetni, vagy be tudná terjeszteni a módosítását, és el tudná írni azt, amit szeretne. Nos, ahogyan ezt mindannyian értjük, mi, értjük, hogy mire gondol Weber asszony, de elképzelhető, hogy ez a, ez a félmondat, ez félreérthető partnereink számára. Tehát, hogyha ők érzékenyek erre a kérdésre, akkor változtassuk meg. Egyébként pedig teljes mértékben egyetértek azzal, ami elhang, elhangzó, szerintem konzekvensen is rendszeresen foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Ebben az állásfoglalásban harmadik országokról beszélünk, ez a terminológia nekem már régóta szúrja a szememet. Én nem harmadik országokról beszélnék, hanem más országokról, hiszen a harmadik országok kategóriában beleérthetünk olyan államokat, amelyek nem értenek egyet azzal, hogy harmadik országnak hívjuk őket. Köszönöm, Jégle asszony. Kérem válaszoljon. Excuse me. Excuse... Elnézést. Még először Tenek úrnak adok meg a szót. Nem voltam itt az eszmecserén, elnézést, másik ülésem is ott kellett lennem. Atkins kollégához szerettem volna még elmondani, hogy frakcióm több módosítóval kíván élni, mert eh, a konfekció modell, amelyet az EU arrogans módon rá akar kényszeríteni valamennyi eh, érintett tagállamra, vagy akár a partnerekre is, mint Kanadára és Indiára, ez minimum arrogáns és elfogadhatatlan szerintünk, Kanadával szemben különösen, mintha mi lennénk itt a végső letéteményesei annak, hogy mi az a demokrácia, és elő akarnánk írni Kanadának, és fel akarnánk függeszteni azt, hogyha nem teljesíti a feltételeket, úgymond. Kanadával kár lenne megrontani a viszonyunkat, nem csak a globális kereskedelem, a transatlanti kapcsolatok miatt, ha megromlana a kapcsolat pont emiatt, és arról nem beszélve, hogy ez a Commonwealth-hez hozzátartozó szabadkereskedelemmel résztvevő ország, tehát épp azoknak a balmára hajtja a vizet, akik ki akarnának lépni az Európai Unióból, tehát legyünk egy kicsit szerényebbek javaslatainkban, megfogalmazásainkban. A brit delegáció feltétlen rugalmasságot kíván alkalmazni, mert nagyon is előfordulhat, hogyha túllövünk a célon, akkor semmit sem fogunk végül is a végén. Köszönöm szépen, most adom meg Jegle asszonynak a szót. Köszönöm. Mindazoknak, akik az ülés elején nem voltak itt, és esetleg nem hallották, amit mondtam, hogy ö, már korábban is határozottan leszögeztem, hogy valamennyi kritikára nyitott vagyok, de azt szeretném, hogy végül közös alapunk legyen, amelyel egyébként nem csak Kanadával szemben, hanem más hasonló megalapodások esetén is operálhatunk. Tehát pont azért ilyen ez a szöveg, mert, és általános, mert mindent kereskedelmi megalapodás és egyéb megalapodás alapja lehetne ez a szöveg, és előbb is elmondtam már, hogy ez a szándékom, hogy amennyire csak lehet nyissunk, ugyanakkor meghatározzuk, hogy hol húzunk vonalakat. Tehát szó sincs arroganciáról, és szerintem az nem arrogancia, hogyha univerzális alapértékeinket, a közös megközelítés alapelveit belefogalmazzuk ebbe a szövegbe. Nem tudom, hogy miért lenne ez arrogáns olyan országok számára, amelyek nyilván teljesítik az összes elvárást. Más kereskedelmi megállapodások esetében azonban felér értékelődhetnek ugyanezek a megfogalmazások, és részben a másokkal kötött megállapodásokkal való összhangra is törekszünk, nem lenne velük szemben igazságos a már megkötött megállapodásokkal szemben, hogyha most tehát ezért mondom, hogy az itt a megállapodást kell alapul venni, nem szabad annak egy ponton sem ellenmondani. De elismerem, hogy itt még és pont ezért kértem ezt a korai eszmeserét, hogy van miről egyeztetnünk. 2009 óta nagyon jól ismerem a kanadai viszonyokat, és a vízum témában le kell, hogy szögezzünk, hogy Kanada igyekezett elébünk jönni, vízumkönnyítéseket vezetett be, még hogyha ez teljesen nem is törölte el, és az emberi jogokra ott legalább annyira, mint nálunk odafigyelnek. Tehát miért ne írhatnák ezt alá? Semmi olyat nem követelünk, ami eleve nem teljesülne. Emberi jogok területén ugyanolyan alapon vagyunk, miért okozna ez gondot? Jó, esetleg egyes kisességek tekintetében azért lehetnek apró kényes tisztázandó kérdések, de hát alapvetően nincs ilyen gond. De, mondom, azért terjesztettem elő ezt a szöveget ilyen korán, hogy legyen bőven időnk a módosítók érdemi és alapos megvitatására, nem csak ma, hanem még sokszor, és Péter Linnek is mondom ezt, hogy mindig hosszú távú célokat szem előtt tartva. Nem akarok igazságtalan lenne lenni, és nyílt kártyákkal játszom, eleve leszagasztam, hogy világos alapokat szeretnék hosszú távra. Köszönjük. Most akkor Herbert Roylt fogom kérdezni, aki a koreai félsziget közösen működő parlamentközi delegációnkat vezeti találkozóink, találkozunk volt a korai félrel, és erről fog beszámolni Herbert Roy úr. Köszönöm szépen. Röviden fogok utunkról beszámolni. Július 15-17-én jártunk Dél-Koreában, Észak-Koreában is, és részben már kaptak a kollégák tájékoztatást, de egy-két kérdésük lehet, és szívesen állok elébe ezeknek. Heten utaztunk, volt egy apró gond, eh, ahogy ez lenni szokott, nem volt könnyű mindkét korát egyformán eh, betervezni. Többet voltunk észak korában, mint szerettünk volna, és hogy épp, hogy csak egy szűk napunk volt délkorában. korában a dél-koreai fél ezt egy kicsit zakon is vette, hogy pont dél-koreába nem mentünk olyan hosszú időre, de ezt azért azóta orvosoltuk sok intenzív telefonbeszélgetéssel. Ez a delegációs út azért volt érdekes, mert 2011 óta most először ment újra Európából egyáltalán magasrangú delegáció Észak-Koreába, ráadásul olyan időszakban, amikor Észak-Korea hát enyhén szólva nehéz időket él. Nagyon feszült a helyzet. Ugye atomfenyegetés, atomcsapás fenyegetésével is fenyegetőzött Észak-Korea, minden együttműködés beszüntetésével, a, a Kiszon ipari körzet lezárásával, és így tovább. Tehát megpróbáltuk újra fölvenni a szállat, és persze tapasztalatot szerezni saját szemünkkel arról, hogy mi zajlik. A tárgyalások során, amelyeket folytattunk, és amelyek dél és észak is végül is nagyon magas szinten zajlottak, a legfelsőbb népi gyűlés elnökével találkoztunk, a, a, a mezőgazdasági miniszterrel, a parlament elnökével, és egy nem kormányzati szervel is, egy fönnyeni ENSZ képviselettel. Ezek érdekes tárgyalások voltak. Nyilván ugyanazt az érvelést hallottuk, amit ismerünk is mi elmondtuk, hogy az fegyverkísérletek leállítása minimál feltétele a tárgyalások újrafelvételének, és kívülről semmilyen gazdasági impulzust ne várjanak, amíg ilyen ö, elrettentő az észak-koreai külpolitika. A nord-koreai fél mindig azt próbálta hangsúlyozni, hogy nem ők, hanem más, az USA felelős ezért a helyzetért, de végül is kénytelenek voltunk világosan lefogalmazni, hogy ezek a rituálék minket nem elégítenek ki, és a korai lakosságot sem, nagy a szegénység, és akkor még szépen fogalmaztam, és a lakás helyzet katasztrofális, tehát a magánlakások iszonyú állapotban vannak, míg az állami épületek gyönyörűek és modernek. Hát ez is mutat valamit. Pekingben is találkoztunk átutazóban, egy hatpárti egyeztetésre leültünk egy külügyi főtisztviselővel, és a kínai fél differenciáltabban látja már Észak-Koreát, mint korábban. Akik ott most először jártak életükben, azok is érzékelték, hogy a kínai fél ö, ugyan továbbra is kiáll Észak-Korea mellett, de korán sem a lelkesedésem, mint korábban, és ők maguk is idegesek bizonyos észak-koreai fellépések miatt. Ezt nem rejtették véka alá. Észak-Korea kapcsán érdekes volt még, ez is persze rituális találkozó volt, de mégis érdekes volt ezzel az egy nem kormány szervezettel, az ENSZ képviselettel, ez véletlenül adódott, és érdekes volt látni, hogy milyen sikerrel zajlanak egyes ENSZ projektek, Tehát tényleg van egyes ENSZ projekteknek hatása, de mindegyik kapcsán felmerült egy kérdés, mégpedig az, hogy miközben szankciókkal sújtják Észak-Koreát, és ö, már olyan szintű ez, hogy a saját pénzüket a, a nemzetközi szervezetek képtelenek átváltani az észak-koreai valutára, tehát Kínából kell magukkal hozni az észak-koreai pénzt. Már csak ezért is érdekes volt ezt látni, hogy Na, volt egy európai projekt is, és ahogy máshol is szoktuk tapasztalni, az ilyen projektek nagyon jók kapcsolatokat építenek, ellenségképeket építenek le, és nagyon jó lenne, hogyha sokkal több ilyen projekt lenne ott. Hogy nem lehetne Európának jobban angazsálnia magát ilyen projektek érdekében. Nem szabadna kizárólag élelmiszerellátási segélyprogramokat, hanem képzési egyéb programokat is, és nem is zár teljesen a rendszer ezekre Tehát Európa sok, sokkal sokszínűbben jelen lehetne Észak-Koreában, és minden ilyen projekt során valamit megtudnak az észak a külvilágról, már csak annyit, ha más nem, hogy nem vagyunk ellenségek. Sok kollégámnak ugyanez volt a benyomása, hogy több ilyen projektre lenne szükség, Például olyan projektre, amely európai segítséggel észak-koreaknak más kontinensekre való eljutását segíteni. Az élelmiszerellátás rossz, egyre rosszabb. És Persze továbbra is szükséges, tehát a mezőgazdasági segítség dél korában, tehát egy szűk napot töltöttünk csak, de ott gyakorlatilag végig a koráról kellett beszélnünk, találkoztunk a külügyi miniszterrel, a parlament elnökével. Ezek nem csak tökéletesen megszervezett fogadások voltak, noha csak egy szombatot törtöttünk ott, hatalmas lelkesedéssel, nagy, magas szintű képviselettel, nagyon cakcak lebonyolított programmal és értődés nélkül, pedig hát több időt szeretünk volna ott tölteni, fogadtak minket, és ez is nagyon érdekes, izgalmas találkozás volt. Az volt a benyomásunk, hogy délkorában is lenne bőven még ö, fellépési lehetőségünk. A külügyminiszter kiváló ember, aki nem akart minket azzal traktálni, hogy miben bűnös Észak-Korea, hanem csak magáról és az euró és az együttműködés lehetőségeiről tárgyaltunk, Nem sikerült eljutni a Keszongi ipartelepre. Állítólag ez most katonai ö, irányítás alatt áll, és így kizárt volt oda menni. Ezt kénytelenek voltunk elfogadni. Ugyanakkor mondom, viszonylag nyitott volt a korai, észak-koreai fél, azóta már találkoztam is a brüsszeli képviselettel, és holnap újra indul ott a termelés, tehát eh, talán most enyhül a helyzet. Dél-Korea eh, egyébként eh, egy Damit nicht ein Partner nachher die Sache... És a korábbi fenyegetettség állapota most talán enyhül. Jövő héten egyébként Dél- és Észak-Korea között lesz egy találkozó, hát csak szűk körben és nem a legmagasabb szinten, de legalább valamilyen találkozás mégiscsak van, tehát enyhült a helyzet. Észak-Korea mindentől elzárt világ, ahol nyomorban élnek az emberek, de mégis ott is vannak kíváncsi fiatal emberek, akik biztosan harapnának olyan programokra, amelyeket a kormány is engedélyez, és akkor mégiscsak történne valami. Lesz még egy látogatás. Strasbourgban is lesz egy találkozónk. Minden ilyennek örülni kell, és Személy szerint úgy gondolom, hogy mi sokat profitáltunk ebből az útból, sok értékes tapasztalatot gyűjtöttünk, és én ugye szeretek utazni, és mégis nagyon sok újdonságot tudtam meg. Köszönöm szépen, Sir Robert. Chairman, I'm, I'm grateful and fascinated by... Köszönöm szépen. Egyszerűen lenyűgöz mindaz, amit most hallottunk, persze több kérdés is felmerül azok, akiknek nem volt lehetősége arra, hogy erre a csodálatos erre elmenjen. Nem tudom, hogy azoktól, azok közül a kérdések közül most azt szeretném megkérdezni, hogy az elégedett képviselők mindent láttak, amit szerettek volna, mert nyilvánvalóan sok mindent tud ajánlani észak az ország. A második kérdésem az, hogy egy BBC televíziós riportban láttam Észak-Koreában forgatott képeket, olyasmiket is, amiket általában nem szoktak lefilmezni, és ott rendkívüli szegénységet, rendkívüli éjséget mutattak, és mondjuk is egy viszonylag kellemetlen börtönkörülményeket. Nagy, nagy számú fogvatartottal. A harmadrészt, mivel az Egyesült Államok atomfegyvereivel kapcsolatos fenyegetettségre vonatkozóan volt-e lehetőségük arra, hogy a katonaságot is megnézzék, vagy valamilyen katonai akciót, műveletet lássanak, láss, meglátogassanak. Észak-Korea felé alapvetően ig, a teljes érdektelenségen kívül mit mutat a világ? Horrort, vagy egyszerűen csak nem foglalkozik velük? Köszönöm szépen. Nem rejtettem BVK alá azt, hogy szörnyű volt, kiózanító, nem láttunk mindent, amit akartunk, sőt, nehéz volt a nem kormányzati szervekkel kapcsolatba lenni, de jönni, de aztán végül sikerült velük beszélni, de egyébként azzal kellett, hogy konfrontálódjunk, hogy csak olyat hallunk, amit az észak-koreai kormány magának kitalált de hát ebben nem volt semmi meglepő. Ami érdekes volt, azoknak a kollégáknak az értékelése, akik többször jártak már ott. Ők, én először voltam, ők ugye azt mondták, hogy egy picit nyitottabbak. Vannak olyan fiatalok, akiknek volt mobiltelefonja, persze csak Észak-Koreára korlátozott a, a kapcsolat, de mégis volt, voltak jobban öltözöttek is. Nyilván a vezetők közé tartozók de valóban óriási szegénység volt, ha az, utca, az országban utazik az ember, akkor ezt látja. Olyan házak vannak, ahol európai ember nem is lak, lakna, ez igaz. De nekem ez volt az érdekes, hogy különbség van abban, ahogy azok, akik az országot látták, már többször azt mondták, hogy egy picit változott, egy picit nyitottabb, egy kicsit több autó van, mert ugye hatalmas utak voltak egy-két autóval csak. Láttunk egy modern gyárat, ahol bemutatták, hogy milyen automatizált folyamatokkal gyártanak olyan sebességgel, amit persze kézzel is lehetett volna csinálni, ehhez nem kellett automatizáció, de hát eh, nyilvánvalóan ez azt jelentett, hogy nem volt igazából megfelelő anyag, nyersanyag, és hogyha kinéztünk az ablakot, akkor azt láttuk, hogy a, az udvaron eh, katonák masíroztak. Persze, hát ne, ne képzeljünk el semmit, mert mindenütt a kép része, bárhol vagyunk a katonaság. De végül is a kérdés az az volt, hogy hogyan lehet most, hol vannak azok a pontok, ahol meg lehet valamit mozgatni. Mert valamilyen módon meg kell találjuk annak a a lehetőségét, hogy a nem kormányzati szervekhez hozzáférjünk, hogy dolgozhassunk. Tehát minden új kezdeményezés, amit mi ott az emberekkel, európaiakkal, amerikaiak, akik ott vannak, mi, amit ott csinálunk, az már egyel több kapcsolat. És minden egyes új kapcsolat az ott élők számára egy beszélgetési lehetőséggel több, és biztos vagyok, hogy csak idő kérdése. Az embereket nem lehet évekig elzárni. Ezt Európában különböző helyeken már megtapasztaltuk. Megjegyzek, meg ezzel az a bátortalan próbálkozás, hogy az elején azt mondták, hogy adjuk le a, a telefonunkat értelmetlen volt. Persze mondjuk az is értelmetlen volt, hogy elkérték, elkérték, mert nem is működött a mobiltelefon. De hát mégis megpróbálták, hogy adjuk oda, és amikor azt mondtuk, hogy nem, akkor ennyi volt. Tehát egy kicsit, egy kicsit visszafogták magukat. Természetesen a nyelvezet az nem az ugye mindig is problematikus volt, hogy mindig a másik volt a hibás, a japánok, az amerikaiak, a dél-koreaiak persze. És aztán egyszer aztán mondtam én is, hogy most már idáig nem menjünk el a beszélgetés, mert ennek semmi értelme. Gondoljunk el közösen arról, hogy hogyan tudunk az embereknek segíteni. Hogy honnan, mitől van az, hogy a dél-koreai emberek sokkal jobban élnek, mint önök. Ezen hogyan lehet változtatni? És aztán mm, ugyan le, akkor eljutottunk, hogy a keszomból hogyan lehet újra kikerülni és futni. Az észak-politikai, az észak-koreai politikusoknak eh, azt mondtuk, hogy, eh, vagy azt mondták akkor a politikusok, hogy több befektetőre van szükség. De mi meg azt mondtuk, hogy ha hogyha mindent megtiltanak, akkor oda senki nem fog eljönni bornért emberek voltak, voltak olyanok, akik nem figyeltek, voltak olyanok, akik nem reagáltak, de mégis volt, volt egy olyan érzésünk, hogy azért megértettek minket, de ennél több tényleg nem. Nos, valóban én is alá tudom ezt támasztani, amikor én 89-ben ott jártam, akkor én magam is mondhatom, hogy nem volt akkor mobiltelefonot. Na jó, de félre a, a tréfát, két csatorna volt, az egyik a Kimírszón, a másik pedig azt mondta, hogy az első csatornát tessék nézni. És üres lakótelepek voltak, amit a azért építettek, hogy az egységesítést vagy az egyesülést követően a délről menekülő szegények majd oda, ott találjanak otthont. Köszönöm szépen, én magam is eh, jártam Észak-Koreában. Valószínűleg nem egyszerre jártunk ott, de majdnem. A probléma, amit én érzékelek, az az, vagy én úgy látom a problémát, hogy az észak-koreák maguk keretekben, keretek között dolgoz, gondolkoznak, mégpedig olyan keretek között, amelyek teljesen másút vannak, mint bármely más autoriter kormányjal rendelkező országban élők. Az észak-koreaiak abban nőttek fel már sok-sok-sok-sok éve, hogy rájuk erőltetik a doktrinákat, és elhiszik, őszintén, amit mondanak nekik. Még akkor is, hogyha amit mondanak nekik, az teljes mértékben hihet, hi, a mi fülünknek teljes mértékben hihetetlennek hangzik. Ez szerintem a legnagyobb probléma. A világ, a világ legnagyobb problémája Észak-Koreával. És más országokkal ellentétben, amelyek szintén bezártak, az összes többiben van egyfajta, vagy valamilyen fajta csere kapcsolat a külvilággal. Észak-Koreában ez, ez abszolút valószínű, vagy rendkívül valószínűtlen is. Akkor, hogyha mégis van valami kapcsolat a külvilággal, akkor az olyan, ahogy mindannyian tudjuk, nagyon speciális körülmények között történ- jöhet csak létre. Meg kell, hogy mondjam azt is, hogy az elmúlt időszakban az éve a dolgok nagyon picit, haloványan nyugodtabbá váltak, kevésbé feszültek, de nagyon enyhén csak. Kínának már nincs az a fajta fikciója, amit mi gondoltunk, hogy Észak-Koreával kapcsolatban van. Észak-Korea, ezt mindenki, aki ott járt, mondja, olyan különleges, partikuláris ország, hogy szinte megérthetetlen számunkra az már, hogy az északiak agyában mi megy végbe. Akkor, amikor egymilliós hadseregről beszélünk, akkor arra én csak azt mondom, hogy ez csak a töredéke a hadseregnek, mert minden észak-koreai férfi és nő katona. Tehát akkor, amikor arról beszélünk, hogy ez a legnagyobb, vagy a világ legnagyobb, negyedik legnagyobb hadserege, akkor tudjuk azt is, hogy mindenkinek valamilyen formában katonai szolgálatot kell teljesítenie. És a gondolatmenetük egyért egyértelműen az egység, egy, egyetlen Korea. Ez a proklamált cél is, vagy hit. És talán, persze nem ez a legne, talán nem ez a legbonyolultabb helyzet, de egyértelműen lesújtó. A, a mentális, felfogásbeli különbségek miatt, amit szinte minden Észak-Koreánál tapasztaltunk. Köszönöm szépen. Raj kollégának el kell mennie, de Tenok úr még szeretne hozzászólni, ha esetleg még ezt meghallgatná. Igen, elnök úr, köszönöm. Fel kell, hogy tegyem a szocialista kollégának a következő kérdést. Mindenki tudja a mm, totalitárius terrort, ahol katonák masíroznak tömegesen. A közelmabban egy, mondtak, hogy egy fiatal vezetőnek a partnerét kivégezték. Tehát, hogy a, a fővezér saját életeset partnerét kivégeztette, a nagy vezető emlékműve előtt masíroznak. Szóval olyan dolgok ezek, amelyek, mint hogyha a hatalom megtartása, amelyek a hatalom megtartásának az eszközei, és a nyugat-európai országok nem is tudják, hogy mit tegyenek. Mit, hogy mivel magyarázza azt, hogy úgy gondolja, hogy a koreai népet segítette a látogatást, nem pedig a rendszert? A kérdés jó, Úgy gondolom, hogy jó, hogy oda mentünk, több ok is van erre. Sokat tárgyaltunk, és akkor, amikor a kivégzésről hallottunk, illetve a lelövésről, akkor az észak-koreai nagykövettel beszéltem, és kérdeztem, hogy mondja el, hogy tényleg igaz-e, hogy valóban lelőttek-e valakit, és miért. Mert azt mondtuk, hogy most hivatott helyről kapunk rá választ, mert kíváncsi voltam, hogy hogyan kezeli ezt a helyzetet a nagykövet. Mindig értékelés kérdése. Én úgy értekeltem, hogy helyes volt, hogy elutattunk, és segít. De természetesen mindig csak nagyon-nagyon kevés ez a, ez a segítség, amit ilyenkor az ember nyújtani tud, nem szabad túlértékelni, de az észak kon nem segít, hiszen ennyire nem vagyunk fontosak. Köszönöm szépen. Ha gondolja, akkor köszönjük, hogy itt volt és elmehet, és mi pedig átérünk a következő napirendi pontra, a Száhel régió emberi jogi helyzete, és akkor kérem meg előadóként, hogy szóljon. Köszönöm szépen, elnök úr! A szakbizottság tagjainak nagy része tudja, hogy nem volt könnyű sorsa ennek a jelentésnek. Nyugat-Szahara teszi ki a jelentés felét, és hát mindenki erre figyel, lobbiznak ezzel kapcsolatban, az egész parlament felfigyel Nyugat-Szaharára, megosztó ez a téma. Mielőtt tehát a kompromisszumokra és a módosítókra rátérnék, hadd mondjam el azt, hogy elég sok a félretájékoztatás, és ezért szeretném elmagyarázni mindenkinek, hogy hogy született ez a jelentés. Nyugat-Szaharáról már régóta, évek óta ugyanúgy gondolkodom a, Szahara, a Szaharában élőknek joga van ahhoz, hogy saját sorsukról döntsenek, olyan folyamatra van szükség, ami az ENSZ égisz alatt történik, és amely tisztességes mindkét félhez, és így kell eldönteni azt is, hogy hol legyenek a határok. Én nagyon odafigyeltem arra, hogy a száheli övezetről szóló jelentésben benne legyen Nyugat-Szahara is, Korábban csak a Száhelövezetre gondoltam, de aztán nyilvánvalóvá vált, hogy Nyugat-Szahara ide kívánkozik. A szocialisták azt javasolták, hogy kizárólag ezzel foglalkozzak, tehát az emberi jogok helyzete Nyugat-Szaharában, ez lett volna az ő javaslatuk. Aztán gondoltam, hogy Száhelövezet és ö, Nyugat-Szahara legyen a a cím, de ezt, nem, ezt én nem tudtam elfogadni. Hosszú tárgyalások következtek, más címek is előkerültek, és végül ez a megoldás született, a Száhárővezet, de a Nyugat-Szaharáról is szól a jelentés, az AFET és mások, más szakbizottságok is ezt jóvá hagyták, az elnökök értekezlete is, és a szakbizottsági elnökök értekezlete is kormányok is, mások is ezzel egyetért, egyetértettek, szerintem hosszú távon ez nem lesz gond. Nyugat-Szaharáról, a Szahelel kapcsolatban sokat beszéltek. Az ENSZ főtitkára is említette áprilisban, hogy egy tágabb értelmű száheli stratégia keretében kell a nyugat-szaharai problémát megoldani, hiszen ez a, a nyugat-szaharai probléma nem tesz jót a száhel övezetnek sem. Tehát szimbiózis van a két övezet között. A, a Tindufi a Tindufi ö, táborban egyre nagyobb, egyre komolyabb erőszak hullámról beszélhetünk. Nos, tegyük félre egy kicsit a nyugat-szaharai kérdést. A száheli övezetről szóló jelentés többi része öt, országokról, öt országról szól, ezeknek kell megadni a megfelelő figyelmet. Az elmúlt két év Mali katasztrófájáról szól sok fejezet a jelentésnek ott azóta relatív béke, vagy az előtt relatív béke volt. A válság legnagyobb része már lezárul, de még nem teljesen. Több százezer menekült van, aki várja, hogy hazatérhessen. Sokáig tart a béke folyamat, ahhoz kell ehhez, hogy egymással Maliban élő különböző közösségek békét kössenek, és hát a tóregekkel is kell valamit kezdeni. Nem lesz megbékélés, amíg meg nem amíg nincs egyfajta, de már nem állítják igazságszolgáltatás elé a bűnösöket. A háborús bűnösök, az emberiség elleni bűntetteket eddig nem vonták igazságszolgáltatás elé. A, a csádi diktátor, hiszen a háború keres, ö, esetét is ki kell vizsgálni, és bármilyen ilyen vizsgálatnak örülnék. Tehát Máliban a büntetlenség ellen kell fellépni, Emellett azt is szerettem volna hangsúlyozni, hogy egy száheli stratégiát kell kialakítani, ami a biztonságra, az emberi jogokra, a radikaliz- az iszlám radikalizásról, a fegyverkezésről, a különböző ember és fegyver és egyéb kereskedelemről szól, és arról, hogy jobbá kell tenni a kormányzást, és a regionális és állami intézmények felelősségre vonását is növelni kell. Fontosnak tartom, hogy a hatalmat decentralizáljuk, és a civil társadalom is kapjon hatalmat. Aztán ott van még a nők de a női nemi szerv kapcsolatos csonkítása. A, Mauriciusi. a Maur- a mauritániai hatóságokkal kapcsolatos problémák, ezeket mind meg kell vizsgálni. A, ö, sok országban a ö, különböző politikai pártok nem értenek egyet. Nos, a kollégák itt a házban nagyon konstruktívan álltak hozzá ehhez a kérdéshez. A nyugat-szaharai résszel kapcsolatban ez már nem volt így, nehéz volt megegyezni, nem igazán volt kompromisszumkészség. Volt, kezdetben úgy tűnt, hogy sikeresek leszünk, de sajnos nem tudtunk mindenki kérésének eleget tenni. Sok kolléga ö, nem tud elfogadni a kompromisszumot. Az árnyékjelentéstevő külésén megpróbáltuk azt elérni, hogy szóbeli módosítókkal lódjuk ezt meg, de végül eljárási megfontolások miatt ez nem sikerült. Nyilván nem fogják az összes módosítót elfogadni a végső kompromisszumban, de természetesen a kollégák bármikor benyújthatnak módosítót. Én is fogok módosítót benyújtani, sok tényszerű, tényszerű tévedésen ezeket kell kiavítani. Ezeket, ezt meg kell tenni. Hát röviden összefoglalva, az kell, hogy legyen a vezérfonal, hogy a bizon, biztonság, a stabilitás és a, az emberi jogok kérdését vagy tém, problémáját megoldjuk ebben a terü, ezen a területen. Az emberi jogok szempontjai hiányoznak a száheli stratégiával, vagy a száheli övezetből, ezt kéne megoldani. Jó lenne, hogyha a nyugat-szaharai problémával kapcsolatban összetudnánk kicsit hangolni itt a, a háznak a véleményét. Ennek az nagyon sikeres lehet, és stabilitást és biztonságot teremthet a régióban. Köszönöm szépen, Ruata úr! Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Engedjék meg, hogy először gratuláljak az előadónak ehhez a kiváló szöveghez, és ahhoz az együttműködéshez, amit a saját kezdeményezésű jelentésben kiterjedten végeztek. Volt alkalmunk eszmét cserélni Strasbourgban is, és örülök, hogy kompromisszum született. De lenne néhány megjegyzésem ehhez. A saját kezdeményezésű jelentés annál is fontosabb bizottságunk számára, mert ezt a jogalkotást mi már régóta követjük, és ez egy elfelejtett térsége a világnak, izolált vidék, és 60 millió lakosa van Szudánnak, és több mint két millió gyermeket érint a súlyos helyzet, és ö, egyébként földrajzi értelemben gazdag ö, térség lenne ez, de geopolitikailag ö, katasztrofális mégis a helyzet. Ö, nem a nők egészségére, házasságára vonatkozó jogok, a kényszerített házasságok, ö, a az özvegyeknek az odaadása az elhalt férfi testvérének, ezek olyan szokások, amelyek Mauritániában, Szomáliában még napi gyakorlathoz tartoznak, sőt Niger, Nigerben is és Mauritániában is még a rabszolgaság intézménye is működik. Ezért a Sahel vezet egy nagyon sok rétű és hát olyan térség, ahol még nagyon nagy cselekvési kényszer lenne. Ehhez, ha hozzá tudunk járulni egy kicsit, az már valami. Egy kicsit meg kell érteni azt, hogy mi is itt a gondolkodás. A tizedik bekezdés nem csak a szahlevezetről szól, hanem kicsit kiterjedt több és én azt javasolnám, hogy a nyugat-szaharára vonatkozó rész javára a Szahelről is beszéljünk többet. Az egész szahel és nem csak egy részéről, mert, és nem csak emberi jogi problémák vannak itt, nyilván ezek is léteznek, hanem az emberi jogi kérdések mellett millió egyéb probléma is van, és a határok átjárhatósága miatt ezek ö, ö, terjedőben, illetve hát mindenkit érintően jelentkeznek. Ezért, ha a Sahelről mondunk valamit, és ez nálunk is előfordult a szenátusban ez a kérdés, ö, külön kellett volna, de ez már sajnos ezt elmulasztottuk, a Nyugat-Szahara és a Szahel kérdéseket. Tenok úr ennek ellenére nagyszerű munkát végzett. És az a 341-ben jutott módosító, hogy ebből 40 kompromisszumot volt képes alkotni, ez nagy szellemi teljesítmény volt. Két dolgot szeretnék csak kiemelni a Strasburgi megállapodás alapján, hogy a 32-es, 36-os kompromisszumot nem tudom támogatni. A 32-es kompromisszum a szaudi nép önrendelkezéséről beszél. 2007-ben elvileg ígéretet kaptak az autonómiára. A 36-ossal kapcsolatban az a véleményem, hogy nem tartozik bizottságunk kompetenciájába eh, egy ilyen kereskedelmi jellegű megállapodás eh, jóváhagyása. Ezt újra kell tárgyalni, és nem nekünk, de e két kivételre gratulálok az előadónak. Nagyon jó volt együtt működni tanakúrral, és a többi kollégával is, minden résztvevőnek és az asszisztenseknek is kér, köszönöm a intenzív munkát, részvételt. Köszönjük szépen mi is. Most Árlaki úrnak adok szót. I just heard the uh, last Csak az utolsó szavakat hallottam a jelentésről, ami ugyan vonatkozik Nyugat-Szaharára is. Abban egyetértek, hogy, meg, hogy kellően kiegyensúlyozott a jelentés, mégis lenne egy-két mondani valóm Nyugat-Szaharáról, és hogy ezzel kapcsolatban vannak aránytalanságok a jelentésben. Nem véletlen a dolog, mert ugye eredetileg úgy született ez a jelentés, hogy a Száhelről szól, és lesz egy külön, úgy volt akkor, hogy lesz egy külön Nyugat-Szaharáról szóló jelentés. Aztán volt egy döntés, nem is tudom, hogy már a folyamat melyik pontján, hogy a két jelentésről vagyon össze, és legyen egy jelentés. Szerintem mindenképpen külön kellett volna választani a két dolgot. Mások is mondták, hogy Nyugat-Szaharát, Nyugat-Szahara megérdemelt volna egy saját jelentést. Kicsit meg is vagyok lepődve, nem is emlékszem, hogy mi volt akkor a néppárt véleménye, de hát, hogyha erről döntés született, akkor nyilván ez megegyezés alapján történt. Nem tudom, hogy van-e még rá idő, de jó lenne, hogy a Nyugat-Szaharáról, tehát kizárólag erről a témáról is születne egy külön jelentés. Örültem, hogy a kompromisszumokkal kapcsolatban ilyen nagy megértésben tudtunk tárgyalásokat lefolytatni. Tenok úr tényleg mindent megtett azért, hogy megegyezünk. Vaten úr most mondta, hogy a 32-es és a 36-os nem fogadják már el. Strasbourgban egy egész délelőttet töltöttünk ezzel, hogy a kompromisszumokról tárgyaljunk. Azt hittem, hogy a néppárt álláspontja addigra már kikristályosodott, két legfontosabb, vagy két fontos kérdés, az önrendelkezés és a ö, ö, halászati megállapodások kérdését úgy tűnt, hogy akkor már letisztáztuk. De hát tudomásul kell venni ezt az álláspontváltozást. Mindenki tudja, hogy a szocialisták mindig is és örökre támogatni fogják a nyugat-szaharaiak önrendelkezését. A marokkói kormány javaslatát nem tudjuk elfogadni, hogy a déli területeknek autonómiát adjanak, szerintem csak idő, az időt húzzák, és kiskaput keresnek, el, el akarják arról terelni a figyelmet, hogy ezeknek az embereknek igenis joga van az önrendelkezéshez, saját államhoz, és ahhoz, amit az összes nemzetközi szervezet mond, kezdve az ensz az Európai Parlamenttel, akik mindig is azt támogatták, hogy teljes önrendelkezést kapjanak a nyugat-szaharaiak és a szocialisták a jövőben is ezt, hogy ezt vallják. I also have to remember that this parliament very clear. A, a parlamentnek egyértelmű volt a, az álláspontja. Tav, szav, tavaly szavaztunk a halászati megegyezésről. 100, több mint 100 szavazat, több mint százal több szavazatot kapott az, hogy ez a nemzetközi jognak meg nem felelő egyezmény ne legyen hatályos, tehát ezt leszavaztuk. Hát meglátjuk most az úrban mi lesz. Ha Dépált kikíván szállni ebből, megnézzük, hogy mennyire elkötelezett a parlament. 41-es kompromisszumról még egy-két szót. Az, azt látom, hogy hogyha, más, hogyha Népárt máshonnan visszalép, akkor mi a 42-esből lépünk ki. Ebben megegyeztünk, kompromisszum volt, Szerintem eléggé homályosan fogalmaz az önrendelkezésről, úgyhogy mi kilépünk a 42-es kompromisszumból. Köszönöm. Jó, Mrs. Köszönöm szépen, Weber asszony, parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök úr. Személy szerint is köszönetet szeretnék mondani tenek úrnak, és ezt úgy teszem, nem csak udvariassági formulaként értsék ezt, hanem azért, mert őszintén meggyőződésem, hogy nagyon jól végezte a munkáját, két szempontból mindenképpen. Egyfelől a, a jelentés egésze feltárja a helyzetet, döntés született, az emberi jogi helyzetről kell írni a jelentést. Ilyen szempontból az előadó kiválóan összefoglalta, amit ide bele lehetett írni ebbe a szövegbe, kiemelte a legfontosabb problémákat, és ö, sok olyasmire ráirányított a figyelmet, amit az EU, ami az EU stratégiájában nincsen benne. Tehát feltárt és kijelölt tényeket és irányokat, és az emberi jogi kérdéseket, tehát átfogóan kezelte. Másfelől Nyugat-Szahara kérdése, mivel külön kérdés is kényes nagyon, mert minden kollégának nagyon eltérő véleménye van a helyzetről, és ezt nem lehet igazán közös nevezőre hozni körünkben. Ezt jobban külön kellett volna talán kezelni, de még így is sikerült néhány kompromisszumos módosítót megalkotnunk, mert az előadó amennyire csak lehetett a különböző véleményeket és konkrétan az embereket leültette egy tárgyalóasztal mellé. Nem volt könnyű egyes kompromisszumok megalkotása. Strasbourgban egymást érték az ülések konzultációk voltak, nem minden kolléga tudott mindig mindenre eljönni, illetve könnyen belemenni egyes kompromisszumokba, de mégis nagyot léptünk előre. Az ALDE frakció őszintén igyekezett a kompromisszumokat támogatni, ahol csak lehetett, de tény az, hogy a 36-asból mi is ki kell, hogy vonuljunk, mert bár kompromisszumot szerettünk volna, de az utolsó mondat, illetve a külön szavazás kérése, mivel sikertelen volt, és az utolsó mondatot tehát nem tudjuk elfogadni, ezért kénytelenek vagyunk egyenként majd megszavazni a hatos kompromissz, vagy 36-os kompromisszumhoz tartozó módosítókat. Így aztán az végszavazás eredményes nem száz százalékig megjósolható, be kell, hogy vajon, hogy a saját frakcióm is megosztott eh, egyes kérdésekben. Egyébként úgy látom, hogy a többi frakciót is megosztják egyes kérdések. Eh, viszont összegészében ugye azért mégis csak az lenne az érdekünk, hogy az Európai Parlament, ha nem is egyhangulag, de azért konszenzusosan elfogadjon egy szöveget, eh, amennyire ez lehetséges, ezt meg kell tenni, ha nem, akkor meg majd a szavazás dönt. Szavazunk, és meglátjuk, hogy a plenárison mi lesz a végeredmény. Very much. Köszönöm szépen. Nielsen asszonynak adok szót. Euh, a kollégákhoz hasonlóan én is leszeretném szögezni, hogy Tanak a nagyon jó körülmények között tárgyaltunk. Tanak úr és kollégái nagyon hozzáférhetőek voltak, sok időt töltöttünk együtt, és Strasbourgban külön üléseket is szerveztünk. Alapvetően elégedettek vagyunk a jelentéssel, különösen mondjuk az a rabszolgaság, az öröklődő rabszolgaság kérdésével kapcsolatban sajnos nem került be egy szövegrész, amit mi szerettünk volna. Egy másik ügyben, a nő jogok kérdésében is szerettem volna valamit elérni, nem sikerült, de mégis elismerem, hogy az előadó amennyire lehetséges volt a különböző elképzeléseket egy nevezőre hozni, ezt megtette, és annyit kell talán még ide hozzáfűzni, hogy Árlaki kollégával egyetértünk az önrendelkezés kérdésében, a szavai nép önrendelkezése tekintetében, a halászat a, a témájában is, és Nyugat-Szahara ügyében is egyetértünk, ami a jelentés egészét illeti, talán hallják is, hogy támogatom személy szerint, elégedett vagyok vele, de talán lehetne egy másik, újabb jelentést írni kifejezetten a Nyugat-Szaharáról, mert így is ugye az a helyzet, hogy a jellegi szöveg a Szahelről általában átfogóan beszél, és részletesen beszél a Nyugat-Szaharáról, de még mindig nem elég részletesen. Tehát lehetne még nagyon sok részletkérdést feltárni a Nyugat-Szahara kapcsán, tehát szerintem a jövőben meg kéne alkotni egy külön jelentést Nyugat-Szaharáról. De mondom, most ennyit lehetett elérni, és úgy látom, hogy nem csak én vagyok ezzel elégedett. Ami a 41-es kompromisszumot illeti, én egy szóbeli módosítóban látnám a megoldást, és akkor meg, megmaradhatna a kompromisszum, ennyit kívántam mondani. Schultz please. Köszönöm szépen, Schultz úr. Köszönöm, elnök úr az árnyék előadommal az árnyék előadók nem tudnak itt és azt kérték tőlem, hogy néhány megjegyzést mondjak el a jelentéssel kapcsolatban. Először is köszönetet szeretnék mondani az előadónak az igen átfogó munkáért, és azért, mert hát nagyon nehéz feladatot végzett el. Nagyon sok munkát fektetett a kompromisszumokba, stb. És kérem azokat a kollégákat, akik megpróbálják megérteni a, a Szahar régió, a Nyugat-Szahara önrendelkezését, hogy ezt tartsák meg, mert ha megnézzük a jelentés hosszú történetét, a különvállás, nem különvállás, most nem akarom mindenki által ismert részleteket elmondani. Tehát akkor azt kérem tehát, hogy nagyon konkrét megfogalmazású módosítókat nyújtsanak be. Szeretnék három példát mondani arra vonatkozóan, hogy mit értek a nemzetközi nyelvezet pontos megfogalmazásán. A H paragrafus például, különösen erre gondolok természetesen az ENSZ állásfoglalás, 35-ös állásfoglalásában 2080. november 11-e a Nyugat-Szahara elfoglalásáról beszél, és itt egyértelműen kell fogalmazunk. Ugyanez vonatkozik a H paragrafusra is, mely szerint eredetileg az eredeti szándék szerint a főtitkár azt megelőzően tette ezeket a kijelentéseket, mielőtt Marokkó vagy bárki más elismerte volna e területre vonatkozó öm, jogait, úgyhogy a konkrét nemzetközi megállapodáshoz kell, hogy tartsuk magunkat ezzel kapcsolatos megfogalmazásban is. Szeretném azt is elmondani, hogy csak a nyugat vonatkozó pontokban kell megpróbálni megállapodnunk, illetve erre vonatkozóan mindenképpen és minél előbb meg kell próbálnunk állapodni. Köszönöm szépen, Nájc asszony. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák, engedjék meg, hogy eh, Tenek kollégának gratuláljak először is, hiszen nagyon gyakran nem értünk egyet, de most meg kell, hogy mondjam, hogy eh, Gratulálok az elvégzett munka minőségéhez, hiszen mind az emberi jogi kérdés a százónában, vezetben nagyon bonyolult, mint pedig a nyugat-szaharai térségben is, és a vitából is látjuk már most, hogy nagyon érzékeny ez a kérdés. Ne értsenek félre, nagyra értékelem Tene kollégám munkáját, nagyon nehéz munkát végzett. És röviden néhány szót a Nyugat-Szaharával kapcsolatban szeretnék elmondani. Nagyon sokan tudják, hogy viszonylag jól kiismerem Marokkót, ismerem az ottani helyzetet, és nagyon fontos, hogy a jelentésben is jelezzük, utaljunk arra, hogy a konfliktusok megoldására szükség van, hiszen itt kétségkívül konfliktus van, és erre megoldást kell találjunk. Ha azt is tudjuk, és hogyha jól emlékszem, akkor csak eh, marginálisan foglalkozik a jelentés ezzel, hogy ugye nem a, a Marokkóval és a száliakkal kell, hogy foglalkozzunk, ha, nem csak, hanem van egy harmadik állam is, bár néhányuk fenntartásokkal rendelkezik, de Algi, ezzel kapcsolatban a megfogalmazása, de mégis Algéria is itt van, és tényező, különösen ha megoldásban gondolkozunk. A megoldás lehetséges formája lenne az, hogyha tiszteletben tartanánk eleve a tényeket, azok a kompromisszumok, a kompromisszumokban 13 áldozatról is szólunk, akik eh, az átmeneti táborok eh, evakuálásánál estek áldozatul. Ez persze nem jelenti azt, hogy a marokkói biztonsági erőhöz tartoznak mind a 13-an, de azért ez tény. Ebben semmi újonnan kitalált nincsen. A 36-os kompromisszumban azt jelezzük, hogy a, az átmeneti halászati megállapodást a parlament elutasítja. Ez persze igaz, de azért az a tény, hogy a halászat nyeresége, arról ugye az, arra vonatkozóan nem mondtuk meg, hogy ugyanolyan mértékben kell, ugye nem volt egyértelmű, hogy, hogy a hozadéka mindenek a, a, az ott élőket segíti. Az elutasításnak ez volt az egyik oka, de más több oka is volt, meg pedig az, hogy a halászati szakbizottság nem volt elégedett azzal, ahol, ahogy az EU bizottsága ezeket a kérdéseket kezelte, illetve nem kezelte. Aztán a, a halászat azt mondta, hogy egy évre szól ez a megállapodás, és abból már csak négy hét volt hátra, úgyhogy ezért inkább elutasítottuk. A, nem a nem a búvó akarjuk a halászati megállapodást elutasítani, de azért azt nem tudjuk elfogadni, amiről még nem tudjuk, hogy milyen lesz. Ez volt az oka. Tehát annak, hogy a kompromisszumot visszavontuk. Fontos hogy egy olyan szövegre, amit még nem ismerünk, ne adjunk le ajánlásokat. Ez abszolút elfogadhatatlan. Befejezésképp pedig nem csak Császtánoknak szeretnék gratulálni, hanem minden árnyék előadónak, akik részt vettek ebben a kiváló munkában. A frakciók ugye különböző véleményen vannak, és az árnyék előadóknak valóban nagyon diplomat, diplomatikusan kellett eh, eljárni a titkárság, a, munká, a munkatársak, az asszisztensek nagyon jó munkát végeztek. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. E, Páncéri úr. Presidente. Mi Köszönöm szépen, elnök úr. Csatlakozom azokhoz, akik gratuláltak Tenok úrnak munkájához. Nagyon jó jelentés, és amikor a száhelővezetről beszélünk, vannak alapproblémák, például az emberi jogok kérdése. Aztán ott vannak az általánosabb kérdések, mint a biztonság, és hát a biztonság kérdése hatással van minden egyes országra és Európára is. Csak egész röviden, Nyugat-Szaharáról, nem szeretnék ítélkezni. Úgy vélem, hogy a hallottak alapján, hogy a szavazás előtt, tehát mielőtt még a plenárisra kerül a sor, nyilván lesznek frakcióülések, ahol ez napirendre kerül. Így tehát nem szeretnék, nem szeretném elmondani erről a véleményemet, szeretnék így vagy úgy, nem szeretném így vagy úgy dönteni, de fontosnak tartom azt, hogy mindenképpen beszélni kell erről. Ugye vannak olyanok, akik az önrendelkezés mellett, vannak mások nem. Vannak, akik szerint ez egy nem megvalósítható elképzelés. Szerintem nagyon komoly nehézségeink lennének, hogyha megmaradunk az eredeti elképzelésnél, állásfoglalásnál. A, az ESZ-nek nagyon sok olyan rendelkezése van, amik sosem valósultak meg, tehát igazából látható, kézzelfogható eredménye sose volt annak, amit az ENSZ mondott. Nem tudom, hogy érdemese ezt a e, ezt a meccset még egyszer lejátszani. Gondolhatunk Marokkóra, gondolhatunk Algériára. Jó lenne, hogyha kicsit dinamizálnák ezt a történelmi időpontot, és valami olyan megoldást választanánk, amit etaponként lehet megvalósítani. Ez szerintem kívánatosabb lenne. Persze, ez kell némi bátorság, némi energia, nem csupán képzelőerő, és hát kicsit föl kell adni az eredeti álláspontból is. Mert hogyha nem mozdulunk az eredeti álláspontról, bár ugye voltak bizonyos kompromisszumos erőfeszítések, akkor nem valószínű, hogy sikeres lesz a szavazás, és hát lehet, hogy valaki megszerzi a többséget, de akkor nem tettünk túl sok jót a nyugat-szaharai térséggel. Köszönöm, Mian Monú. Gracias, presidente. Muy brevemente. Yo no conozco esas Köszönöm szépen. Én nem olvastam a kompromisszumos módosítókat, amelyeket oly sok munkával sikerült kitárgyalni, vagy megtárgyalni. 40 valahány kompromisszumról van szó. Van egy, azt hiszem, egy 36-os módosító, vagy kompromisszum, ha jól értem, az EU-Marokkó halászati egyezményről negatívan vélekedik. Én két évvel ezelőtt úgy véltem, és úgy szavaztam, hogy meg kell tartani ezt a halászati egyezményt. Ezt még most is úgy gond, így gondolom, ez nagyon jót tesz az európai halászoknak, nagyon jót tesz a spanyol halászoknak. Ugye a száheli embriókról szól ez a jelentés, bár tényleg van erről szó, nem tudom, hogy ebben a jelentésbe hogy kerül bele az EU marokkói halászati engedmény, szerintem ez nem is a mi hatáskörünkbe tartozik. És hát nézzük meg, mi ennek a, ennek, az, ennek a jelentésnek a címe. Az emberi jogok helyzete a száheli övezetben. Hát nyilván ott van a nyilván sok marokkói és nyugat-szaharai tengerész van ezeken a hajókon, de hát nem biztos, hogy ide való ez a bekezdés. Köszönöm, Árláki úr röviden. Ki? Árláki úr. Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Két dolgot hadd magyarázzak el. Négy asszony említette, hogy egy incidens történt néhány évvel ezelőtt a marokkói rendőrség és egy nyugat-szaharai tábor között. Most több verziója van az eseményeknek, szerintem az a leghihetőbb. Ezek közül hogy 80 nyugat-szaharai veszítette életét. Erről az in- ehhez az incidenshez kapcsolódik egy per is, amely nem volt tisztességes, a marokkói kormányzat számos változatot alakított ki az eseményekről, még akinek a, a, aki egy kicsit is ért az emberi jogokhoz, annak ez bűzlik. Civilek demonstráltak, aztán keményen lecsapott rájuk a marokkai rendőrség és a biztonsági erők, emberek vesztették életüket, aztán uh, aztán pedig születik egy kérdéses bírósági ítélet. A második dolog, Páncéri úr említette, hogy az önrendelkezési hogyha egy, egy önrendelkezési kívánságot nem lehet megvalósítani, hát akkor bizony el kell állni az e, e, emellő, tehát akkor le kell mondani róla. Hát ezt én nem tudom elhinni ezt nem tudom elfogadni, akkor a palesztinoknak el kéne fogadni az izraeli az izraeli ö, elnyomást, mert a önrendelkezésre nincs esélyük. Ez, szerintem ez egy alapjog, az önrendelkezés alapjog. Ha túl sokáig tart a konfliktus, akkor már nem érvényes az önrendelkezési önrendelkezéshez való jog, vagy hogy van ez? A parlament, az ENSZ, és mások is eh, elmondta mindig a véleményét, hogy, hogy, eh, hogy ez egy alapvető jog, az önrendelkezés jog. Négy asszony. Igen, nagyon röviden. Először is az, ami szerintem nem eh, incidens vagy baleset történt ezen alkalommal, ebben a ebben a táborban. Nos, akkoriban, amit a marokkai kormány tett, az megfelelt a marokkai alkormánynak. Kérem szépen, hagyja, hogy befejezem. Sok európai országban is katonai, katonai bíróság töntött volna ezekről a kérdésekről, nem sokkal ezelőttig. Na most ennek fényében hadd mondjam el azt, hogy nyilvános volt a per. A Marokkói Emberi Jogi Bíróság és a nemzetközi megfigyelők is nyomon követték a pert. És elmondták a véleményüket a perről. A marokkói emberi jogi bizottság alelnökével egyébként egyeztettem is. Nos, a marokkai kormány aztán úgy döntött, hogy meg kell változtatni a jogot, vagy jogszabályokat, és imáron nem a katonai bíróság az illetékes ezekben az ügyekben, és innen ered ez a kompromisszum, amit megfogalmaztunk. Elnök, köszönöm. Páncér úr megint szót kér, de hadd mondjam el azt, hogy most nem nyitunk meg újabb vitát erről tehát a vitán belül nem lesz újabb vita, páncéri úr. Elnök úr. Hát elnök úr, hogyha nem adott volna az előbb szót, akkor most én se kérnék szót. Nem szabad összekeverni a jogi a jogszabályokat a politikai perrel. ugye vannak jogszabályok, minden országban érvényesek, ezeket, ezek tiszteletében, tiszteletben tartásával kell lefolyt, lefolytatni a pereket, tehát mi parlament vagyunk, mi a különböző politikai megoldásokat minősítjük, akkor minek fogadunk el állásfoglalásokat, hogyha, hogyha az ENSZ már eleve, meg, az ENSZ már megfogalmazott állásfoglalásokat, akkor minek? Ha viszont ennél ezen túl szeretnénk menni, akkor próbáljuk meg azt elérni, hogy mindenkinek a véleménye benne legyen az állásfoglalásban. De vissza lehet érni az eredeti állásfoglaláshoz, csak nem tudom, hogy ennek mi értelme van, és mennyire viszi előre a dolgokat. Köszönöm. Bernásával, és következik az külügyi szolgálattól. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönöm, hogy szót kapok. Szeretném a megjegyzéseimet azzal kezdeni, hogy én magam is megerősítem, hogy mennyire fontos az emberi jogok kérdése minden olyan akcióban, amelyet az Európai Külügyi Szolgálat és az Európai Unió harmadik országokkal kapcsolatban és velük együtt végez. Ennek tükrében azonban két megjegyzésünk lenne a 36-os kompromisszum a 40-es bekezdésről szól. Az első az ENSZ jogi szolgálatára vonatkozik, és ezt érzi ezt. A kérdéses bekezdés a jogi jogvéleményből alapvetően, és most idézem a 25-öst, amennyiben további feltárásra kerülne sor a nyugat-szaharai térség érdekében és kérésére, az megsértené a nemzetközi jogot, amely a, a nem kormányzati területek ásványi anyag feltárásaira vonatkoznak. Éppen ezért a lehetséges jogi az elképzelhető jogi lehetőségeket kell az a közigazgatási hatalomnak feltárnia. A második dolog, a kereskedelmi, és mezőgazdasági megállapodás mind a nyugat-szaharai régióra, mind Marokkóra vonatkozik, de facto Marokkó igazgatja. Az Európai Parlament a vonatkozó állásfoglalásában 2012. február 16-a a kereskedelemre és mezőgazdaságról a vonatkozó megállapodás ez e, megállapította, hogy a nyugat-szaharai régióra e, ez az alaper vonatkozik, a, akkor, hogyha a társadalmi-gazdasági hatásokkal Marokkóban is érezhetők. Nagyon fontos kereskedelmi és megállapodási feltételeket e, szabtak meg. Először is a mezőgazdasági főigazgatáság a jövő hónapban fogja ezt felülvizsgálni. A jövőbeni halászati jegyzőkönyv pedig, az ezt követő halászati megállapodás pedig azokat a feltételeket vizsgálta, hogy milyen feltételek mellett alkalmazható egy ilyen jegyzőkönyv a nyugat szaharai régióra. Itt is az átfogó gazdasági szociális hatásokat kérték, hogy vizsgálják fel, amelyeket egy ilyen jövőbeni jegyzőkönyv keretében is alapján elvégeznének. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy a következtetéseknek van egy problematikus eleme a 36-os kompromisszumban, amely egy olyan premisszából indul ki, hogy a feltételek nem teljesültek, abból, azért, abból a szempontból, hogy a források kiaknázása valóban a nyugat érdekében és kívánságára történne, történt volna, és éppen ezért a feltétel alapján azt mondja, hogy minden egyen a megállapodás és a nemzetközi jogot sértenék. Köszönöm szépen, Ternak úr, hogyha bármit hozzá kívánna most fűzni. Nos, azt hiszem, körbejárunk. Forgolódunk nagyon sok olyan korábbi érveket ismétlünk, hogy megint elmondjuk, hogy miért olyan nehéz ez a jelentés. Már 14 éve hallom ezt a parlamentben, de az Emberi Jogi Drua a bizottsága nem foglalkozott a nemzetközi joggal, a jogszerűséggel és a vitarendezéssel. Gyorsan hadd mondjam el, a hozzászólásokra reagálva. Rovata úr, nem értek egyet azzal, hogy nem figyelnénk eléggé a nők egészségének, egészséghez való jogaira. A produktív egészség valóban egy lelkismereti kérdés, az abortusz ugyanígy, ez véleményem szerint az emberi jogokhoz nem tartozik, nem akartam a jelentésemben ezzel foglalkozni. A a házasságok arányáról is beszélt. Úgy gondolom, hogy ezek kulturálisan túlzottan szenzitív kérdések. Erről a, az emberek többségében nem is tudják, hogy mit jelentenek ezek. A, megemlítjük azonban a rabszolgaságot, sőt, a bevezetőmben is elmondtam, különösen a mauritániai és máli közösségekben mindennapi valóság. A Nyugat-Szaharával kapcsolatban nos, említette, hogy a 32-est és 36-ost vonjuk vissza. Megpróbáltam, hogy ne legyek túl determinista a végleges megoldása vonatkozóan, azzal, hogy olyan önrendelkezés, tehát az önrendelkezés, a területi integritás elveit említeném meg, és hogy ne legyek túlzottan homályos. Egy kérdésben. A halászatnál Milámon megjegyzését elfogadom, de mégis úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül élénk vitának volt az alapja az erős spanyol érdekek jelennek itt meg a halászati iparban, és Spanyolország nagyon sok módon már az egész kérdésről kivonult már 40 évvel ezelőtt. Úgy gondolom, hogy ezt meg kell említsük, és ahogy Eleki úr is említette, E ház döntő többsége elutasította az EU-Marokkó halászati megállapodást. Persze tudom, hogy azóta visszatértek rá, és tudom, hogy a, a, az EKS mit mondott erről a területre vonatkozóan is, de mégis úgy gondolom, hogy az én megfogalmazásomban nem zárjuk ki azt, hogy a lakosság érdekeit is e, fel kell tárjuk. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, egyértelműen fejeztem ki magam, ez nem inkompatibilis, tehát nem mond ellent a törvényeknek. És úgy gondolom, hogy nagyon hasonló érveket lehet elmondani a 36-os és 41-es cikkekre vonatkozóan is. Weber asszony, nagyon sajnálom, hogy a a 32-es kompromisszumos javaslatot visszavonták, a produktív egészséggel kapcsolatban már elmondtam a véleményemet, és mondtam, hogy ez nem a nemzetközi jogra vonatkozó jelentés, nem is vagyok nemzetközi jogász, ez az alapvető emberi jogokról szól, de egyértelműen vagy elkerülhetetlenül vannak átfedések a nemzetközi joghoz. Négy Négyszaszony, nagyon érzékeny valóban ez a kérdés, amit említett, de ennek a régi konfliktusnak a megoldása túlmegy a jelentésemen. A 34-esnél semmi bajom nincs azzal, hogy foglalkozzunk azoknak a, azzal, hogy a, a, 30, a 13 ember identitását feltárjuk, hogyha ezt bevehetjük a régióról persze a hozzászóló közében sokan vannak, akik többet tudnak, mint én, de Alaki úrral kell, hogy egyetértsek, nem lehet egyszerűen kihagyni az önrendelkezést. Persze az, azonnal nem elérhető. Elfogadom, hogy az önrendelkezés nem jelent államiságot, lehet, hogy vannak más megoldások is, de el kell fogadjuk mindkét oldal véleményét. A Kelet-Timorra vonatkozóan 15 évvel ezelőtt már megállapítottuk, hogyha a tamariaknak a jogait akkor nem fogadtuk volna el, akkor nem tudtak volna Indonéziában odáig jutni, ahova sikerült, ugyanez lenne, Libia nem ö, létezhetne. Tehát attól tartok, hogy az önrendelkezés és a területi integritás nagyon fontos elvek, és lehetőség szerint azonos súlyjal jelennek meg a nemzetközi közjogban. Mindegyiket a maga érdeme alapján kell értékelnünk mindig az érintett területről függ, hogy mi a fontosabb. A halászatot már említettem, ez nem elsődleges tartalmi pontja a jelentésemnek, de meg kell, hogy mondjam, hogy szinte egyetlen egy hozzászóló sem említette a Szahák övezet többi részét, csak a nyugat-szaharát. Tehát Aleki úrra visszatérve, azt hiszem téved Aleki úr, én magam is Engem is félretájékoztattak az elején, de a jelentés fejlődése során minden érintett a kezdetektől a mai pontig alaposan megvizsgáltunk. A Nyugat-Szaharának a vizsgálata az önfrakciójából származik. Én csak akkor hallottam róla, amikor már egy száhel megállapodással kapcsolatban láttam, amiben a Nyugat-Szaharát is hozzácsapták. Aztán Brock úr mondta, hogy az egész Szaharára vonatkozzon, ez persze az én lehetséges hatáskörömön túlmutatott, és akkor visszatértünk a száhelövre. A jegyzőkönyvbe is bevettük, hogy ehhez hozzáveszünk még a Nyugat-Szaharát. Tehát tulajdonképpen így zárult be a kör, de a nyugat indult, mint mondtam, minden jót kívánok akár eh, mindannak, aki a Nyugat-Szaharáról akar majd egy jelentést írni, de majd rájön, hogy, hogy egy nagyon fájdalmas és nagyon eh, sok lobbival terhelt terület ez. Köszönöm szépen. Well, thank you very much. So that conclu- Köszönöm szépen. Ezzel lezárom a vitát, és áttérünk a napirend többi pontjára. A bizottságot nem lehetne megkérdezni, hogy ők mit gondolnak? Tehát a bizottság álláspontjára vagyok kíváncsi, hogyha ehelyett a megfogalmazás kezet, tehát hogy ez az ellentmondás miért marad megoldatlan, amit ön úgy, ön úgy értelmez, hogy a, ugye a konfliktusra egészére utal. Tehát ha azt mondjuk, hogy még a jelentés nem teljesül, és a nyugat-szaharai emberek értékelésére vonatkozóan nem, siker, eh, nem eh, teljesül, akkor úgy gondolom, hogy eloszlatnánk a fenntartásait. Jó gondolom? Köszönöm. Ezt a megfogalmazást meg kellene vizsgálni a szolgálaton belül. Köszönöm. Now we move to the next item, which is the exchange of views. Ez a következő napi rendi pontunk. Um, Sima Bahauszal az UNDP az Egyesült Állam Nemzetek Fejlesztési Programjának Arabországokért felelős irodájának igazgatójával folytatott eszmecseré. Bahus, dok, dr. Bahus példaértékű karriert futott be Jordániában, ezt követően pedig 18 a UNDP hivatal tartozik hozzá az arab világból. Minket természetesen az érdekel, hogy mi történik most, különösen Szíriában, és milyen hatása van mindennek a környező országokra. Erről már sokat tudunk, sokat beszéltünk, de szeretnénk eszmecserét folytatni önnel, hogy ön mit gondol erről, mit tudunk tenni. Más országokban sem rendezett a helyzet, sem Egyiptomban, sem Líbiában, Tunéziában. Nagyon hosszú probléma sor van ezekben az országokban. Óhatatlan, hogy ezek egymásba érnek. Szeretném, hogyha mintegy tíz percben elmondaná gondolatait, és aztán a kollégákkal beszélgetünk. Meg is adom a szót. Pascu, honorable members of parliament. Köszönöm szépen, Pascu, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim. Mindenkinek jó napot kívánok. Nagy öröm, hogy nagy öröm számomra, hogy itt lehetek. Egy régióból származom, egy régiót képviselek, egy olyan régiót, amely jelenleg válságban van egy ENSZI egy ügynökséget is képviselek, a UNDP-t, az UNDP-t, amely mindent megtesz azért, hogy segítse ezt a régiót, hogy a demokráciát és az emberi méltóságot visszaszerezhesse ez a régió. Három évvel ezelőtt az arabok, az arab népek megtették első lépésüket a méltóság és a demokrácia felé, az emberek kimentek az utcára, hogy kezükbe vegyék saját jövőket. Nem, nem tudják immár elfogadni a szegénységet, a munkanélküliséget. Férfiak, nők és gyerekek összefogtak, és kezükbe vették saját sorsukat. Nagyon ösztönző, nagyon bátorító volt ez. Aztán az emberek tovább folytatták ezt, ezeket az elképzeléseket, és megpróbálták, az ember, megpróbálták saját polgárságukat másképp eh, érvényesíteni, szerették, szerették volna szerettek volna jólétükért valamit tenni. Sajnos ma azt látjuk, hogy nagyon sok remény nem vált be, látjuk az, az erőszakot, látjuk a halált, a, az emberi veszteséget Tunéziában, Jemenben, Egyiptomban, Szíriában. Szíriában az emberek tízezrével vesztik életüket, milliók menekülnek el hihetetlen emberi szem, szenvedéseket láthatunk ott, több ezeren haltak már meg, több millió ember, több millió ember vándorolt el, több tucat iskolát, kórházat tettek a földdel egyenlővé, sürgősen közbe kell lépnünk, nem várhatunk a fejlesztéssel és a megbékéléssel. Ez a szíriai jövője szempontjából is fontos, de sürgősen lépnünk kell valamit a szomszédos országok érdekében is, illetve az alrégió érdekében is. A szíriai válság nagy, nagyon komoly feszültséget jelent Jordánia, Libanon és Irak számára is. Ezek az orsz, ezeket az országokat is alapjaiban rendíti meg a szíriai válság. Libanonban, Jordániában és Irakban is eh, érződik az, hogy milyen komoly gondot jelent a menekültek, men, gondot jelent a menekült áradat. Ha körbenézünk az adat világban, akkor láthatjuk, hogy kétféle jövőkép létezik. Az egyik egy olyan jövőkép, ahol az emberi méltóság, a demokrácia és a szabadság győzedelmeskedik, a másik pedig a kétségbeesés jövőképe. Melyik, melyik fog érvényesülni, valóra válni? A UNDP, az ENSZ úgy véli, hogy mindez a, a fenntartható fejlődésen múlik, hogy az arab régió hogyan vélekedik erről. A felkerések politikai jellegűnek tűnnek, de alapvetően a fejlődés megrekedése és az emberi jólét, az élet minőség megrekedése miatt alakultak ki. egyre sérülékenyebbek ezek a régiók, kevesebb a víz, az élelmiszer ellátás biztonsága nem adott, és a klímaváltozás is őket érinti leginkább. Szegénységről beszélhetünk. Nagyon nagy a lakosság növekedése, Szomália, Jemen és Líbia egy része. A milíciákat, a banditákat és az extrémistákat látja el katonákkal. És az arab világ stagnációja szempontjából és az arab régió békéje, hosszú távú békéje szempontjából nagyon fontos látnunk azt, hogy az ilyen átmenetek soha nem mm, pillanatszerűek, tehát biztos, hogy éveken át tartanak, és ezért nem szabad túl hamar elkeserednünk. Úgyhogy van reménységünk az arab által lakott régióban, Nyilván látható, hogy tudáshiány is van, a nemek közötti egyenlőség nem működik, az emberi jogok általában, a szabadság sérülnek, és a jó kormányzással is sok baj van. Mindkét államot és mindkét ország lakosságát azonban lehet egy új társadalmi szerződés irányába terelni, amely révén a demokrácia és az életminőség is javulhat. A nem, az ENSZ UNDP programjánál mindenféle szereplővel együttműködünk az arab országokból. Azon munkálkodunk, hogy a béke és biztonság alapjai megteremtődjenek, a jó kormányzás, a jólét, a demokrácia, a közélet alapvető feltételei. És félbe hagyott a milleniumi célok szempontjából félbehagyott projektjeink is vannak, sok célt nem értünk el. Ezekben az átmeneti helyzetben levő országokban reformokat is támogatunk, a jóléti és szociális-gazdasági kontextusban is. Például Indonéziában választási támogatást nyújtottunk, alkotmányalkotásban segítettünk, Egyiptomban a UNDP olyan programokat támogat, amely valamennyi polgár alapvető jogainak érvényesülését és főleg a szólásszabadságot segítik. Líbiában, Líbiában a UNDP támogatása abban áll, hogy a választásokat és a női jelöltek állítását segítettük, és ott is támogattuk az új alkotmányozási folyamatot kormány és régió szinten is részt vettünk a jogalkotás támogatásában. És a célországok szomszédországaiban is végrehajtunk humanitárius segítségnyújtási programokat, munkahelyteremtési, szociális kohéziót szolgáló programokat. És ezeket a humanitárius segítségnyújtási programokat próbáljuk átvezetni hosszú távú támogatási programokba. Jordániában, Marokkóban ez a helyzet, ahol ugyan a konfliktus lappang, és reméljük, hogy nem fog kitörni, és talán sikerül időben a stabilitás irányába terelni ezeket az országokat. Nagyok a kihívások, politikai megoldások, keresés, a demokrácia alapjainak kiépítése, az ifjúság lehetőségeinek kialakítása, a társadalom csoportjainak egyenlő részvétel biztosítása, a női jogok érvényesítése és szociális, gazdasági, fejlesztési témák is szerepelnek napirendünkön, a politikai átalakulás mellett. És persze a sokféleség, a jó kormányzás megőrzése, megteremtése. Hölgyeim és uraim, örömmel működünk együtt mindig az Európai Unió egészével, vagy az egyes EU-s országokkal. A UNDP bízik az európai civil szervezetekben és kormányokban, és számítunk az önök együttműködésére ezekben a programokban. Sok közös tapasztalatunk van már egyébként ilyen programok közös lebonyolításában, válságkezelési programok, konfliktuskezelési programok, és most, mint mindig is vannak a világban olyan pontok, ahol partnerség nélkül nem lehet előlépni. Az arab világban sok változás történt. Az eurozóna az arab országok legfőbb kereskedelmi partnere, ezért ezek fontos tények. És most persze nagyon nagy vándorlás van. Európában keresi sok arab ember bolgára boldogulását, és nekünk is érdekünk az, hogy ez a 200 millió arab fiatal, aki 24 évesnél fiatalabb, lehetőségeket kapjon. A béke, a biztonság minden embernek egyformán érdeke, és az extremizmus szélsőségesség ezért mindenkinek az ellensége. Hosszú folyamatról van szó, odafigyelést igényel nem csak rövid és középtávon, hanem kitartással hosszú távon is, hosszú távú beruházások és elkötelezettségek szükségesek, de az EU és az ENSZ ketten együtt katalizálhatják azt a folyamatot, amely révén az arab világ polgárainak álmai is megvalósulhatnak. Mielőtt megadnám a szót a kollégáknak, szeretném bejelenteni, hogy körünkben van ma a Djibouti parlament három tagja, Bajsz úr, Dilahi úr és Said úr. Köszöntöm Önöket. Ők a Szomália Konferenc New Deal programjának kapcsán utaztak Brüsszelbe. Most Panzeri urat fogom megkérni, hogy beszéljen, aztán pedig Sir Robertet, és majd még meglátjuk kiket. Köszönöm, csak egész röviden. Szeretném üdvözölni először is eh, Szima Bakusz asszonyt, örülök annak, hogy ellátogatott ide az Európai Parlamentbe. Egy nagyon rövid észrevételem lenne, és két kérdésem. Ime az észrevétel. Nos, egy teljes régiónak a sorsáról van szó, és nagyon fontos, hogy segítsük a demokratikus stabilizációt, mégpedig megfelelő fejlesztési gazdasági és gazdaságpolitikával. Hogyha az embernek nincs tele a hasa, akkor bizony hezen szánja el magát a demokratikus elkötelezettségek mellett. Ezt a folyamatot mindenképpen tehát segíteni kell, demokratikus stabilitás és az összes alapjog támogatása ezekben az országokban. Erről, ehhez kapcsolódna a két kérdésem is. Az európai szomszédsági politikáról kialakított védelem érdekelne, a More for More-ról hogyan vélekedik. Sokan azt mondják, hogy ez egy megfelelő szakpolitika, hiszen többet kapnak azok az országok, akik elkötelezik magukat a demokrácia és a jogok, a jogállamiság mellett. Más országokban viszont bizony büntetjük, azok, büntetjük az embereket, hiszen a, a kormányok keresztül, a vonakodó kormányon keresztül a lakosokat büntetjük. Éppen most vizsgáljuk felül a szomszédsági politikát. Jó lenne, hogy elmondaná véleményét. Második kérdésem. Sok elemző azt mondja, és az egy kicsit kényes a kérdés, tehát azt mondják, hogy ha Maláziát kiveszük ezen országokból, az arab országokon semmi köze, de valójában a vallásról beszélek, tehát ha Malajziát kivesszük innen, és azokat az arab országokat, ahol van olaj, akkor elmondhatjuk, hogy a vallás, mint szempont, szorosan kapcsolódik a szociális fejlődéshez. Ez valóban így van? Szerintem hogyha ugye valaki az iszlám világba belép, akkor láthatja, hogy ott van a korán lenyomalta az, az, az alkotmányban, és ez komoly, ez komoly fék lehet, és ezzel nem szeretnék véleményt mondani az iszlámról. Tehát szerintem a vallási szempontok nagyon ö, komolyan ö, számítanak a demokratikus fejlődés szempontjából. Thank you very much. Mrs. Nates, please. Nates asszony. Someone left the room, and so <laughs> it's not up to me. Uh, Madam. Uh... Asszonyom, üdvözlöm, köszönjük uh, a bevezető szavakat. És uh, sok uh, elgondolkodni valót mondott, mindegyik ilyen kijelentésére nem tudok kitérni, az idő szorít. Körülbelül tíz évvel ezelőtt a UNDP megjelentett egy jelentést az emberi jogokról az arab világban. Ez egy nagyon komoly jelentés volt, sokat hivatkoznak rá, és arab tudósok, kutatók írtak bele, ők írták ezt meg, és az egyik végkövetkeztetés, ha jól emlékszem, az volt, a szerzők szerint, hogy a, az emberi, a humán fejlődés ö, gátjai között a vibráló, élénk, élő demokratikus struktúrák hiányát állapították meg, és másodszorban pedig a nők kirekesztettségét a közéletből. És elfelejtettem a harmadik érvet. De ez egy nagyon fontos dokumentum volt, és az arab országokkal folytatott kapcsolatainkat meghatározta. És az arab tavasz kapcsán sok reménység fogalmazódott meg az adott helyi társadalmakban is, de bennünk is. És lehet, hogy valamelyes reménységeik tekintetében tévedünk, és túl korai volt ez az öröm. Ha a saját történelmünket megnézzük, a különböző forradalmait Európának, a 19.-20. században, akkor látjuk, hogy hány forradalom elbukott Európában is, és a sikeresnek mondható forradalmak után mennyi ideig tartott, míg tényleg felállt valamilyen stabil, demokratikus államberendezkedés egyes országokban. Tehát túl szűken értelmezzük a more for more elvet, szerintem. Visszamenőlegesen azért a saját tapasztalatainkra visszatekintve kell a jelentés szemlélni. Ha egy társadalom fejlődéséről beszélünk, és szeretnénk a a diktatúrákból, autoritér államokból a demokrációba átállást meghatározni, hogy ez mennyi idő kell, ez biztos, hogy sok év. Tehát biztos, hogy túlzott minden ennél ambíciózusabb elvárás. Amikor magam is részt vettem az egyiptomi Task Force létrehozásában két évvel ezelőtt, magam is szembesültem azzal, hogy mennyire nehéz volt még a feltételesség gondolatát is kommunikálni az egyiptomiaknak, akik egyébként jó szándakkal nyitottan álltak az együttműködés elébe. Tehát azóta se hallottunk ezekről a feltételekről, amelyekről akkor beszéltünk, a szőnyeg alá söpörték őket. Tehát Lehet, hogy ez az én ö, megszállottságomból adódik a témával, de nekem az a tapasztalatom, hogy fenntartható, ö, stabil politikai pártok, ezek ö, éveken át tartó vetélkedése nélkül nem alakul ki a demokrácia egy karikacsapásra és a nemzetközi segítségnyújtás, az ENSZ, az EU, a magán a ö, kormányok által nyújtott segítségnyújtás ellenére ö, ne várjuk azt, hogy azonnal ö, érett pártok alakulnak. Hosszú távon mindez csak saját erőből, helyi erők ö, szándékából nőhet csak ki, ezt külső segítségnyújtással pusztán nem lehet kikényszeríteni. Ezt a gondolatot szerettem volna itt azért elhelyezni. Sir Robert, köszönöm. Sok kérdés merült föl bennem is, itt a vitát hallgatva. Először is az előttem szólóhoz csatlakozva, a demokráciáról szólva. Szerintem mi egy kicsit tényleg ráizgultunk arra, hogy a demokrácia majd jövő kedden kezdődik. Az Egyesült Királyság, hát talán tényleg valamelyest demokráciának hívható, 1918-tól van csak a nőnek szavazati joga, tehát évszázadokig tartott, míg ezt a jogot sikerült számukra kivívni. Másodszorban, ha az Arab Ligáról beszélünk, ez egy felfújt vízfejszervezet, vagy van némi hatása, mondjuk én inkább az elsőt gondolom, de az ön véleménye érdekelne. Ami a pártok megalapítását, működését illeti, tudatában annak, hogy az arab országokban ugye relatíve sokkal több fiatal van, mint Európában, és ezek a fiatalok már használják a szociális médiákat, nem lehetne összefogva már csak Obama tapasztalatát is és elképzelését is megfontolva, a szociális médiákon kialakítani széleskörű együttműködési lehetőségeket, akár a pártalapításhoz is. Bármit is gondoljunk a római katolicizmusról, van-e valami hasonló az, az iszlám világban egy egy központi egységes olyan vallási központ, amely képes lenne a moderált szunnita és síta erőket egyesíteni, és őket megerősítve a szélsőségek ellen felvenni a, a küzdelmet. Is there anybody else? Van-e még valaki, aki hozzá kíván szólni? Gomez asszony. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Azt mondjam, köszönöm, nagyon érdekes volt az előadása. Néhány több kérdésem is van. Már akkor probléma volt, amikor EU finanszírozású projekteket látogattunk meg, amelyeket az UNDP a különböző országokban, az arab világban valósított meg, például Irakban. Tehát már akkor az egyik legfontosabb probléma, ami, ami miatt nagyon boldogtalannak éreztük magunkat, az az, az volt, hogy nem volt látható az UNDP projektekben az EU. Lehet, hogy ennek meg volt az oka, talán Irakban, de talán kell, hogy legyen valamilyen olyan intézkedés, amivel ez elkerülhető. Azt kérdezem tehát, hogy véleménye szerint ez most hogy áll? Biztos vagyok szinte abban, hogy az arabok nagyra értékelik az arab tavaszt, és azt, hogy az UNDP és más ügynökségek is más saját kutatások alapján tudták feltárni annak lehetőséget, hogy hogyan lehet többet tenni többért. Mi a helyzet azonban azokban az országokban, ahol a gazdaság ellenére alapvető emberi jogok nem érvényesülnek a lakosság jelentős részében. ahol ezeket egyszerűen nem tartják tiszteletben. Az öböl országokra gondolom, a nők jogaira elsősorban. Milyen hatása van mindennek? Most ugye a, a, a szuni és, és a szunita és sita megosztottság vagy választóvonalat között látjuk. Vannak olyan sita közösségek, amelyek, bocsánat, más arab országokban is vannak sita közösségek. Mindez hogyan befolyásolja az UNDP fejlesztési és egyéb munkáját? Végül pedig a nyugat-szaharai konfliktusokról beszéltünk, és a, azoknak a hatásaikról, amely akadályozza a nagyobb integrációt, a sita közösségek nagyobb integrációt. Természetesen tudjuk, hogy mi a nemzetközi jog, és hogy ez a, a konfliktus a nem um, önrendelkező területekre is vonatkozik, de mit lát a Nyugat-Szaharára vonatkozóan? Van-e valami olyan UNDP akció, amelyek ott bármilyen formában segíthetnek abban például, hogy értékeljük a megállapodásokat, például amit az ENSZ Marokkóval kötött, azoknak a végrehajtásáról, előnyeiről Nyugat-Szaharában. Köszönöm. Köszönöm én is, meg is adom a szót Ráhusz asszonynak. Köszönöm. a kérdéseiket, megjegyzéseiket. Úgy értékelem, hogy ezek összefüggnek, és így a válaszomat is ilyen formában próbálom megadni. Mert először is az európai szomszédsági politika a többet többért more for more. Ha most nézzük meg ezt a politikát, akkor tulajdonképpen meg kellene változtatni azt a módot, ahogy az arab világgal együttműködünk, mert az arab világ is megváltozott. Ha továbbra is a More for More útmutatását követjük, akkor tulajdonképpen, ahogy a képviselő úr említették, a többi országot büntetnénk, amelyek nem vesznek ebben részt. A kulcs az az, hogy továbbra is az emberi jogokra összpontosítsunk, a szabadságra, civil társadalomra és azt próbáljuk biztosítani, hogy ezek az elemek mind az összes arab országban számításba kerülnek, és az ENSZ, az Európai Unió és az összes partner támogassa az összes országot. Akár a társadalom körében, a ifjúsági szervezetek, vagy a kormány körében. Minél több embert el kell érni ezekben az országokban. Véleményem szerint a legtöbb arab országban tapasztalható, hogy nem csak hogy a vezetés, hanem a vezetés mentalitása is megváltozott. A vezetés tudja mindenütt, hogy az emberek, akik az utcán vannak, megbuktatták a az előző elnököt, és ugyanígy őket is meg tudják buktatni, hogyha nem az ő igényeikre reagálnak, ezért sokkal érzékenyebbek a körülményekhez képest az emberek a nép igénye iránt. Ezért azt javasolnám, hogy továbbra is együtt kellene működni a politikai vezetéssel, a parlamenti képviselőkkel, az ifjúsági szervezetekkel. Azt kell tudnunk elérni, hogy mindannyian megérjük, hogy megértsük, hogy honnan jönnek, mit szeretnének, milyen igényeik, szükségleteik vannak, és mit jelentenek a változó értékek. A politikai részvétellel kapcsolatban azt hiszem az egyik legfontosabb kérdés, amit mindannyian meg kell, hogy nézzük, az az oktatás. Az oktatás az arab világban eddig még nem volt prioritás. Természetesen a számbeli növekedés tapasztalható, de a minőség még kívánivalót hagy maga után az iskolákban, egyetemeken egyaránt. Az oktatásban pedig a demokrácia, mint tantárgy nem, illetve a demokrácia az oktatásban nem jelent még meg. Ez egy rendkívül erősen patriarchális társadalom, és egészen a közelmúltig a fiatalok nem jelentek meg a társadalom külön entitásaként, pedig az arab világban van a legmagasabb a fiatalok aránya, a legmagasabb a migrációs szándékú fiatal szándéka, munkanélküliek száma. Jordániában, az arab régióban, az arab ligában ezekről a problémákról beszéltek, és csak akkor kaptak figyelmet ezek a fiatalok, amikor kivonultak az utcára. Pedig az összes jelentésben az Arab Liga, az arab világkormányainak a jelentései azt mondták mind, hogy az ifjúság elégedetlen, nem képzett, a piacnak nem megfelelő az oktatás, és ez az ifjúság egyfajta bomba lesz majd. És ez így lett, és éppen ezért nagyon óvatosnak kell lennünk az intézkedéseinkben. Talán túl késő már a felnőtteket megváltoztatni, de talán még nem késő, hogy az iskolákban, iskolá, a fiatalok körében tegyük meg ezt. Persze tudom, hogy az ENSZ, és önök is tudják, hogy az ENSZ főtitkára különleges ifjúsági követet nevezett ki nagyon hasznos, és ő is fiatal személy, 28 éves, akinek a feladata, hogy a világban azt a gondolatot gyökeresztesse meg, hogy az ifjúság a politikai életben részt vehet, részt vegyen, és ebben a régióban is a követ nagyon sok munkát végez, bár nem találja könnyűnek mindezt hiszen a kormányoknak nehéz ebben a világ ezen régiójában az ifjúságot programra tűzni. Ami a civil társadalommal való együttműködést illeti, ez rendkívül fontos. Az arab világban a civil társadalomnak vannak gyökerei, de nem mélyek. Ezért olyan fontos, hogy a civil társadalom, a kormányzat és a népek háromszögét összekapcsoljuk most van egyfajta éjség is ez iránt. Nem azért, mert nem volt eddig, hanem azért, mert most már megértik, hogy a civil társadalomnak milyen jelentősége van, hogyan segítheti a kormányt abban, hogy jobban teljesítsen. Az Arab Liga a következő. Az Arab Liga mm, másodfőtitkára voltam másfél évig, úgy gondolom, hogy nagyon fontos entitás az Arab Liga, nagyon fontos intézmény, amely a vágyakat, igényeket a nemzetközi szintérre tudja vinni az arab világból. Nyilvánvalóan vannak problémák, intézményi kapacitások, vagy más kérdések, de mindannyiunk számára fontos az, hogy támogassuk az Arab Ligát, hogy az továbbra támogathassa saját állampolgárait, azokat a mechanizmusokat, amelyel biztosítható a társadalmi-gazdasági politikai fejlődés. Amíg nem találunk valami mást, addig nem szabad feladni ezt a nagyon fontos intézményt, ami fejlődést gerjeszthet és elérheti, hogy a politikai program továbbra, tovább folytatódjon. Értem, hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy ez pazarlás. Nem, úgy gondolom, hogy igenis ennek van hozadéka. Ha megnézzük a különböző konfliktusokat, amelyek zajlottak, az Arab Ligának volt beleszólása most Szíriában próbálja megoldani a problémát. Az Arab Liga próbál politikailag is fontos maradni. A nemzetközi szintére nem lehet az Arab Liga tanácsa, javaslata döntése nélkül. Továbbra is támogatni kell az Arab Ligát abban, hogy segíthessen a szükséget szenvedőknek. Vannak olyan területek, ahol ezt nekünk is támogatni kell, az UNDP-nek és az UNDP hisz abban, hogy a regionális szervezetek támogatása sikerre visz. Az Arab Ligával együttműködési megállapodásunk is van, kapacitásépítésre, válságmegoldásra segítjük őket a, az arab világban a választások nyomon követésére. Éppen ezért fontos, hogy az Arab Liga az arab világban látható legyen az összes többi nemzetközi ügynökséggel együtt. A közösségi médiák. Természetesen az ifjúság, amit mondtam, hogy a legnagyobb számban az arab világban vannak fiatalok, fontos, hogy tudjuk, hogy hogyan gondolkoznak, hogyan lépnek egymással kapcsolatba. Persze másként gondolkoznak, mint mi, ez egyértelmű, és meg kell, hogy értsük azt, hogy ők hogyan működnek, hogyan gondolkoznak. Van egy lányom, 16 éves, akármit mondok neki, mindig azt mondja, hogy anya, nem értesz. És a végén tényleg rájöttem, hogy nem értem. Nem értem, hogy mit akarnak, hogy ő mit akar, nem értem, hogy hogyan gondolkoznak, nem értjük a vágyaikat, más a világok, még a fejlődési prioritásaik is mások. A befogadó döntéshozatal az ifjúság számára nagyon fontos globális szinten. Fontos, hogy a hangjukat halljuk, a részvételük az intézményekben, a tanulás és az eszközök alkalmazása ahhoz, hogy elérjük őket. Remélem, hogy lesznek hamarosan parlamenti képviselők az erre a világban is, akik sokkal fiatalabbak, akik eh, élvezik az emberek támogatását. Ez azt jelenti majd, hogy nekünk is nagyon sokat kell demokrácia képzésre fordítanunk, az ifjúság képzésére. The I don't know if I should say this. Uh... Azt se tudom, hogyan mondjam. A muzulmánok és a pápa. Sajnos, mondjuk így, nagyon sok pápa van a világon, világnak ezen a részén, De a muzulmán világ tiszteli mindezt. Velük együtt kell működni, és segíteni kell az ottani problémák megoldását, e szálon keresztül is. A siták és szuniták az alapvidában, én ott nőttem fel, soha nem éreztem azt, hogy bármi lett volna. Mind a mai napig vannak sita és szunita ismerőseink. A probléma az túlpolitizált olyan mértékben, hogy most már nagyon óvatosan kell kezelnünk. Nem mondom azt persze, hogy nekem lenne válaszom, nem mondom azt sem, hogy, hogy gyógyírem lenne rá, de azt tudom, hogy óvatosnak kell lenni. Befogadónak az intézkedéseinkkel, a fejlesztési programjainkkal. Azt kell tudni biztosítani, hogy mindenki az arab társadalomban, minden szektor tiszteletben tartsa a kisebbségeket, az emberi jogokat, és, minden, és ne rekesszünk ki senkit. Bizonyos szegmenseket kirekesztett az arab világ, amit most politikailag használnak fel, de nagyon keményen kell működ, dolgoznunk azért, hogy ez ne történjen meg. Az emberek között most olyan dolgok vannak szegmensek között, amelyek soha nem voltak korábban. A siá, siták, szuniták, az, hogy egymást gyilkolják, új jelenség, és erre nagyon figyelni kell, nagyon érzékeny, és inkluzív, befogadó módon politikától mentesen kell tudnunk megoldani. Azt hiszem talán minden kérdésre, de a, legalábbis a legtöbbre sikerült válaszolnom. Szívből köszönöm először is az idejüket, hogy meghallgattak. Azt, hogy az UNDP mit tesz, hogy hogyan működhetünk együtt. Remélem és várom, hogy legyen még több együttműködés, különösen az európai szomszédsági politika kerén. És hogy lássuk, hogy hogyan tudjuk ezt a fajta új valóságot az arab világban kezelni, hiszen ennek a társadalmi-gazdasági prioritásait, fejlődéseit másként kell tudnunk kezelni. Köszönöm. Well, we would like to thank you because I think... Mi szeretnénk köszönetet mondani önnek, hiszen két rendkívül pozitív kvalitást tapasztalhatunk. Egyrészt, hogy milyen jelentős tapasztalata van e területen és az ENSZ-ben. Másrészt pedig az, hogy valóban ebből a térségből származik. Olyan dolgokat adott át nekünk, amelyet nagyon nehéz megérteni. Ha az ember elmélyed ezekben a kérdésekben, akkor jön csak rá, hogy milyen keveset tud, és milyen sokat kell még tanulnia. A gyermekekkel kapcsolatban pedig eh, legyünk csak hálásak azért, hogy ők mások. Köszönöm. Minden jót. Thank you again for everyone. Thank you. Köszönöm szépen én is. Now <clears throat> we would move straight to the last point. Most nézzük gyorsan az utolsó napi rendi pontot. Ugye? Ott tartunk. We are presenting, you know, the interim report. Időközi jelentést fogunk meghallgatni a törökországi újságírók bírósági tárgyalásairól. Az Európai Parlament adhok küldöttsége járt ott, a küldöttség elnöksége, elnöke Jaroszláv Valesza, és az AFET-ből öt képviselő vett részt. Valesza úron következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! uraim. Az adhott küldöttséget az EU-Törökország közös parlamenti bizottság küldte, hogy az újságírók bírói tárgyalásait megfigyelje. Azért került erre, so, erre sor, mert úgy tűnik, hogy az újságírókat azért fogták perbe, amit írtak, vagy amit mondtak. Tehát nem volt igaz, nem volt annak igazi, nem volt bizonyíték semmilyen büntényre, és túlságosan sok újságírót fogtak perbe. Azért mentünk tehát Törökországba, hogy azt megfigyeljük, hogy igazságosan és méltányosan történtek a bírói, bírósági tárgyaló, tárgyalások, és egy demokratikus állam, egy demokratikus állam követelmények megfelelően. Számos olyan dolgot fedeztünk fel, amely beigazolja félelmeinket, hogy nem megfelelő az újságírók bírósági tárgyalása. Sokszor az újságírókat azzal vádolták, hogy egy terrorista szervezet támogatásaként írtak bizonyos újságcikkeket. A bizonyítékok könyveken, újság, könyvek, újságcikkek fényképek voltak, a védelem, amelyet a sajtószabadsági csoport is támogat, úgy véli, hogy ezek feltevések, ezek a vádak nem állják meg a hely, helyüket, és nincsen semmilyen konkrét bűnügyi alapja ezeknek a vádok, vádaknak, sőt, hát tragikomikusak ezek a vádak. Nem vizsgálhatunk meg minden egyes vádat, és bizonyítékot, de a védőügyvédek és a sajtószabadsági aktivisták komoly aggájait feljegyeztük. KCK ügyben és egyéb ügyekben. Különböző könyveket, kéziratokat, fényképeket, cikkeket foglalt le a rendőrség. Az, hogy valaki előbb hozzájusson bizonyos tájékoztatáshoz, információhoz, a vád számára már egyenlő a terrorizmussal azzal vádolják az újságírókat, hogy a PKK-val játszottak össze, mert nem írtak meg bizonyos információkat, például egy ülésről nem számoltak be. A védelem szerint az, az újságírói források védelmé, védelméről szóló törvényen ezek a vádak nem összeegyeztethetőek. Ezek az úgynevezett negatív a negatív hírek, a demonstrációk, a földrengések, nos ezek a, a vád szerint mind az állam hírnevét rombolják. Az ETTHR vádolja ezeket az újságírókat, ők nem az, nem az igazság védelme mellett vannak terrorista, terrorista szervezetek véleményéhez hasonló vélemények kifejtése, például a regionális autonómia mellett való érvelés számukra egyenlő azzal, hogyha terrorista, mint a terrorista cselekedeteket hajtanának végre. A vádlottak úgy védekeznek, hogy munka rendes munkakapcsolat volt az újságírók között is, illetve az újságírók és az informátorok között is. A vádakat abszurdnak tartják, illetve illegális lehallgatás útján jutott ehhez hozzá a vád. Több ezer oldal született az illegális lehallgatásokból, ezeket el se lehet olvasni. Olyan hosszú ez az anyag, az úgynevezett meeting notok -ok alapján arra jutott a vád, hogy az újságírók összejátszanak. Az ilyen típusú bizonyítéknak az eredetiségét nem tudták eddig igazolni a külföldi utazásra való bizonyíték, bizonyíték tehát például az útlevélben történt pecsételés, azt jelenti a vált számára, hogy ezek az újságírók összejátszottak a PKK-val vagy másokkal. A, a, véd, a, a védelem értel, a védelem úgy védekezik, hogy nem állja meg a helyét ez az érv. Aztán ott vannak a névtelen tanuk. Az adhok delegáció továbbra is figyelemmel kíséri majd a törökországi újságírók bírósági tárgyalásait, és 2014 első felében születik majd meg a záró jelentésünk. A 2013-as áprilisi parlamenti állásfoglalás, amely a 2012-es Törökország jelentésről szól, kimondja azt, hogy továbbra is folyt, figyelemmel kell kísérni a törökországi újságíró bírósági tárgyalásait, illetve a, a médiaszabadsággal és szólásszabadsággal kapcsolatos fejleményeket is figyelemmel kell kísérni Törökországban. A delegáció tudatában van annak, hogy az Európai Parlament kételyeket fejezett ki ezen tárgyalásokkal kapcsolatban, illetve a hosszú őrizetbe vételi időszakkal kapcsolatban. Az adhok küldöttséget arról tájékoztatták, hogy a török bír, büntető törvénykönyv az, a nem erőszakos állításokkal szemben is felléphet, hogyha úgy véli a vált, hogy ez terrorista célokat szolgál. A török alkotmány 26 as és 28-as cikke nemzetbiztonsági, közrendi és nemzeti egység megfontolás, megfontolások mentén korlátozhatja a szólásszabadságot. Az Európai Parlament eddig többször felhívta Törökországot arra, hogy véglegesítse a, köz, a szólásszabadságról szóló jogszabályokat, és hogy ezt a nemzetközi készlóhoz igazítsa. Reform csomagot hozott létre a török, korm, a török kormány, a küldöttség ennek a megvalósítását figyelemmel fogja kísérni. A kurt, kérdés, kurt kérdésről is sok újságíró írt Törökországban, és úgy tűnik, hogy azon újságok, ahol, újságok, ahol megjelentek ezek a cikkek, ezek, ezeknek az újságokban a statisztik, statisztika eh, kimutatja, hogy nagyon nagy az adó-bírságok, bírságok, pénzbírságok aránya. Az igazságügyminiszter és, a, és Törökország eh, Törökország vezető igazságügyi szervei továbbra is odafigyelnek és meghallgatják az európai és a nemzetközi eh, a nemzetközi közösség véleményét erről a kérdésről. Ahogy azt korábban is mondta, küldöttségünk továbbra is figyelemmel kíséri a tárgyalásokat. Jövő héten is lesz egy küldöttségünk, és a, a záró jelentés 2014 első felében várható. Yes. Köszönöm szépen. Valaki szót kért, úgy látom. Szofoklész úr. És Dartmus úr. Köszönöm, elnök úr! Nem hittem, hogy én leszek az első, de azért köszönöm a szót. Kollégánk nagyon hatásos és világos módon számolt be arról, hogy mi is történik jelenleg Törökországban az újságírók bírósági tárgyalásain. A kollégánk azt is nagyon világosan elmondta, hogy ezek a tárgyalások nem felelnek meg az igazságosság feltételeinek, legalábbis mi nem így fogjuk fel az igazságosságot. Árulkodó dolgok ezek, kár, hogy nincs itt több képviselőtársam. A kérdésem csak az, hogy kollégáim miért ragaszkodnak ahhoz a téves hiedelemhez, hogy Törökország és az Ördogán kormány ugyanazokat az értékeket követi és vallja, mint mi. Európa kontinentális részén. Európa, ö, ö, Törökország nem európai ország. Négy éve vagyok itt, azóta sokat beszéltünk az értékekről, a demokrácia értékeiről is. Az Egyesült Királyság ismertette meg a világgal ezeket az értékeket. Mennyi időm is van, elnök úr? Egy perc? Látszik is? Jó. Kérem, feje, fejezze be hozzászólás. Ugye arra kéne törekedni, hogy ezek, ezekben az értékekben egyetértsen az összes tagállam. Hát Törökország biztos nem menyezik meg ezekben az értékekben. Tegyük a Törökország számára, hogy az EU-török tárgyalások a török kormány viselkedése alapján esélytelenek, most is, és a jövőben is. Azt is nyilvánvalóvá kell tenni számukra, hogy a csatlakozási, az előcsatlakozási alapokat rövidre fogva le kell zárni, nem lehet ezeket immáron a Törökországnak ki, eh, kifizetni. Ne felejtjük el, hogy nagyon, nagyon komoly autógyártási kapacitást Nagy-Britanniából vagy az Egyesült Királyságból átvett Törökország, ezek olyan gyárak, amelyek EU-s pénzen épültek. Ne felejtjük el, Törökország túl nagy, túl szegény, túlságosan más az értékei is, túlságosan eltérnek ahhoz, hogy valaha az EU tagja legyen. Azt kívánom, hogy a miniszterelnököm soha többé nem menjen el Isztambulba, és nem mondja azt, hogy őt felbőszíti azt, hogy az emberek nem akarják, hogy, hogy Törökország az EU tagja legyen, hát ez engem bőszít fel. Ugyanakkor még egy mondat, és ez, nem, és ez komoly dolog, az EU azt mondja, hogy vannak értékei. Hogyha azt akarja az EU, hogy komolyan vegyék, akkor sem most, sem soha nem veheti be Törökországot a soraiba. Köszönöm a kollégának ezt a kiváló összefoglaló. Köszönöm, elnök! A hét mágus is elmondta, hogy az első hiba a nagyvonalúság. Mindenkinek megvan a joga a maga véleményére, de egy perc helyett három percet beszélni azért, meg hát arról igazából ez nem ilyen irányú vita lett volna. Szofoklész úrnak adom meg a szót, hogy folytassuk. Köszönöm szépen, állnak úr. Én egy olyan álláspontot szeretnék most előadni, egy olyan véleményt, amely tulajdonképpen a sokak szerint nem tartozik az Európai Unió álláspontjához. De mégis a jelentés kapcsán és a tartalma alapján, ha lehet, mégiscsak azt mondom, hogy jelenleg nyomást gyakorol Törökország az Európai Unióra sem a történelem, sem az EU történelmét nem tartja tiszteletben Törökország, és különösen nem a, az itteni eh, rendet. Egy jelölt országról van szó, és ha egy jelölt ország nem tartja tiszteletben a demokratikus országok eh, vívmányát, a sajtószabadságot, akkor az probléma. New Yorkban van egy újságírókat védő szervezet, ezek, ez is jelezte, hogy Törökország az, or, az az ország a világban, ahol a legtöbb újságírót börtönöztek be. Ez az az ország, amely a világon a legnagyobb elnyomást, repressziót gyakorol a sajtószabadságra. A Törökország az első helyen áll, akkor és amikor az öncenzúra elrendeléséről van szó. Azt az újságíró szövetség tehát eh, mondta tehát a New Yorki székhelyű szervezet. 2012-ben még további újságírókat is bebörtönöztek, eh, a számok önmagukért beszélnek, de egy konkrét példát is szeretnék megmondani. Rohat Ekmegzin brutál, Ekpenzint brutálisan megverték azért, mert bűnözőnek állították be, pedig az egyetlen bűne az volt, hogy szabadon mondta a véleményét egy rádióságban. Dáfur, köszönöm. Elnök úr, mint ön is tudja, Törökország barátjaként szólok. És nagyon elszomorít az, hogy a közelmúltban a török média jogai csorbultak. Az pusztán a perek is riasztóak, amiket az előttem szóló is említett, és a jelentésből is hallottunk. De a hatása nagyon fontos ezeknek a pereknek is. És úgy gondolom, hogy a parlamentnek ezt ö, meg kell vizsgálnia. Erdogan és az uralkodó párt oly, mérték, oly mértékű nyomást gyakorol az újságírókra és a média tulajdonosokra, hogy egyfajta öncenzúra terjedt el és növekszik. A, ezen orgánumok között már vannak olyanok, amelyek egyre inkább partizán jelleggel az elkép, EKP szempontjából kedvező módon számolnak be a hírekről. Tehát igen gyorsan rombolják a török sajtó hitelességét. Fetula Gulen és a, a DKP közti ellenmondás is például Zaman fogadtatását is nap mint nap egyre negatívabbra sújtja. Van azonban még egy olyan zavaró tényező, ez pedig az, hogy Erdogan most úgy tűnik, hogy a sajtóban különböző történeteket helyez el, amelyek közök egyszer, közül sok egyszerűen abszurd. Például az Izrael elleni vádak, illetve az a vád, hogy a kajrói pucs mögött Izrael áll, és aztán pedig el, kezdi elhinni ezeket a történeteket, amit saját maga helyezett el a sajtóban. Úgy gondolom, hogy ez rendkívül veszélyes, és nem felel meg nem a demokratikus szabályoknak. Köszönöm szépen, Flotra asszony, aki a delegáció egyik tagja. Oh, ben, normalement, ça marche. Ça marche. Oui. Euh, de, de, de, de doter notre Parlement européen de cette, de ce, cette nouvelle commission, de délégation ad hoc. Nagyon jó. Szerintem az, hogy az Európai Parlament most ezt az új atok delegációt létrehozta, hiszen nem arról van szó, hogy egy oldalú folyamatot indítottunk el a török hatóságok ellen, ahogy néhány kollega azt mondta. Nem, én úgy gondolom, hogy ez egyáltalán nem felel meg annak, amire én gondoltam. Ez az atok delegáció Flótra asszony túl messze van a mikrofontól, kérik a tolmácsok, hogy menjen közelebb. Kérjük tehát, hogy váltson mikrofont, mondja az egyik Tehát akkor még egyszer mindenkit emlékeztetnénk arra, hogy ez az adhok delegáció egy olyan módosító indítványra megy vissza, amelyet én másfél évvel ezelőtt nyújtottam be. Akkor aggódtunk a törökországi sajtószabadság miatt, a szabad véleménynyilvánítás lehetőségei miatt egyáltalán. Ennek a delegációnak nem az a feladata, hogy a kollégák mondták, hogy egy pert indítsunk, vagy eljárjunk a török hatóságok ellen, vagy szemükre hányunk bármit, és nem. Ez a delegáció Valesz a kollégánk elnöklése mellett azt a feladatot kapta, hogy folyamatosan kövessük az eseményeket, a helyzetet, a kimondottan fontos kérdést, a demokrácia alapkövét vizsgáljuk a sajtó és véleményszabadságot, mégpedig azzal a céllal, hogy a lehető legjobb ajánlások szülessenek, és ezzel nyomást gyakoroljunk. És hozzájárulnak eh euh, a törökországi szakmaisághoz, sokféleséghez, és ilyen szempontból azok a megjegyzések, amelyet egyes kollégák ö, ö, tettek, az alapján egy kicsit már kezdem megbánni ezt a kezdeményezést, mert ö, parlamenti képviselőként nekünk képesnek kéne lennünk, és sokan kéne, hogy támogassuk. Euh, Törökországban a demokrácia szabadság, a jogállamiság ügyét, a sajtó szabadságát különösen. És még hogyha 2012-ben is kezdődtek ezek a dolgok, akkor is ezt a negyedik csomagot, az igazságügyi reform negyedik csomagját újra kéne gondolni. A kurdok kérdése pedig olyan dolog, ami nyilvánvalóan biztonságpolitikai vonzatokkal rendelkezik, és azzal is összefügg, hogy általában az újságírókat Törökországban hogyan kezelik. Folyamatosan figyelnünk kell tehát azt, hogy ezt a béke folyamatot hogyan lehet támogatni, segíteni, és ezeket a kérdéseket merjük megkérdezni magunktól a következő delegációs üléseken. Foglalkozzunk azzal is, hogy a hogy az utóbbi időben ö, mi történt. A polgárok most már látják, hogy Törökországban milyen állapotban van a sajtó. Egyes rádió, tévé adásokban, újságokban az első 500 napon át semmi hír nem volt ezekről a témákról, míg más csatárnokon meg csak ezekről a demonstrációkról volt szó. Tehát nagy a szakadék. A különböző tévécsatornák lojalitása között, és konkrétan ugye megtámadtak újságírókat, eszközeiket tönkretették, és az AKP pénzügyi autonómiája kapcsán azért nekünk is mindig meg kéne újra meg újra kérdeznünk azt magunktól, hogy egyáltalán milyen irányba tart az újságírás, a sajtószabadság, akár Európában is, és a szakmailag igényes újságírás megőrzése óriási kihívás ma már nálunk is. Mindjárt befejezem, elnézést. Tehát nagyon polarizáltak a struktúrák, és Ugye vannak nagyon autoritér személyiségek, mint a török miniszterelnök, aki kiválóan manipulálja a propaganda segítségével a közvéleményt, és mintha nem ébredt volna még a föl a nyilvánosság, a társadalom, és még mindig nem látná, hogy nagyon-nagyon nagy ö, szerepet játszik az, hogy az újságíróknak mekkora a szabadsága, vagy hát mekkora a megkötöttsége. Gomes asszonynak adok szót. Értem én Ellen ö, fenntartásait a tekintetben, hogy a jelentésben aránytalanságok vannak, és közben Törökország EU tagállami ambíciókkal is elvileg rendelkezik, de hát ezt a feladatot, ezt a missziót folytatni kell. Pont azért, mert, mert Gezi Park a, a még mindig az emlékezetemben, nagyon bátor török polgárokkal volt alkalmam találkozni, akik sokat kockáztatva küzdenek a média szabadságáért, és kell, szükség van az ilyen jelentésekre, ha más nem, hogy fennmaradhasson egyáltalán a harc, hogy valami hátteret, támogatást érezzenek. Tehát mindenképpen folytatni kell a munkát. Bármi is Törökország a Törökország a közelünkben marad, muszáj foglalkozni vele, és muszáj támogatnunk azokat, akármi is legyen a hivatalos csatlakozási folyamattal azokat az erőket, akik a demokráciáért kiállnak. Tenok úr, Törökország nagy ország, nagy kultúra, lehet, hogy rossz irányba terülődött ez a vita, meg a maga jelentés is, de egy biztos, hogy a szekuláris Törökország az igazságszolgáltatás reformja kapcsán mindig is szenvedett attól, hogy a vallásos erők megpróbálják maguk alá gyűrni. Ugye a kemalista ö, ö, neutrális állam, és az, amely még megengedi akár a ciprusi ö, megszállás kritizálását és az örmény ö, népírtás szóvátételét. Ez most visszafordulóban van, tehát most az AK párt egyre jobban elszakad a kemalista modelltől, és valóban felmerül az, hogy akár szunnita szélsőséges csoportok Szíriában török fegyvertámogatást kaptak, és Irakban is, ami a stabilitásra nagyon veszélyes ebben a régióban. Andrew Duff-fal egyetértek, hogy amit Erdogan miniszterelnök javasol, hogy azok az egyiptomi tábornokok, akik a, a, a muzulmán testvériséget most üldözik, Izraelből kapták utasításaikat. Ez inkább csak arra utal, független igazság tartalmától, hogy egyre Izrael ellenesebb a török hangvétel is. És a Haki ortodox teológia bezárásra is azt mutatja, hogy a vallási szabadság jogok is sérülnek Törökországban. Marassa úr, egy, az, úr, egy mondatban két dolgot szeretnék elmondani. Nyilván nagyon sok tennivalója lenne a török félnek is de szerintem megvan még ott a jó akarat, az együttműködés, én éreztem a delegációnk irányában, nem ellenségesek. De a megszólalások hangvételéből és az elnökök értekezletének a mandátumát ezzel kell összevetve, nekünk most a sajtószabadsággal kell foglalkoznunk, és a bebörtönzött újságírók helyzetével. Erre van mandátumunk, beszélhetünk a jövőről, Törökország uniós csatlakozásáról, de ez nem képezheti a jelentés tárgyát. Tehát nekem jól definiált feladatom van, és ezt betűre pontosan fogom végrehajtani ezt a feladatot. Ezzel a mai ülésnek a végére értünk. Szeptember 23-án, 24-én találkozunk majd. Jövő héten Köszönöm, hogy megjelentek.